Buenos días. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Muy buenos días. Queridos colegas. Kedves kollégák! Amigos y amigas. Kedves barátaim! Üdvözlöm a Libe szakbizottság tagjait! Most angolul is üdvözlök mindenkit, kérem, hogy foglaljanak helyet. Üdvözlök mindenkit újra itt a parlamentben, örülök, hogy találkozunk. Bizonyára mindenki örül az, az újra találkozásoknak, és az nyári szünet után mindenki feltöltődött élményekkel és új erővel kezd bele új lendülettel a parlamenti munkába. Ez bizonyára jót is fog tenni a parlamenti munkának. Üdvözlöm tehát Önöket ismét a Libe szakbizottságban, kezdjük a munkát. Szokás szerint viszonylag sűrű a napirendünk, elektronikus szavazás lesz a mai nap során a későbbiekben. Én csak emlékeztetném önöket, főleg azokat, akiknél most nincsen itt a szavazókártya, kérem, hogy intézkedjenek, és hozzák magukkal. Szokás szerint miután emlékeztetem önöket az elektronikus szavazókártyára, el kell fogadnunk a napi rendet. hogyha nincsenek észrevételek, akkor én azt észrevételezném, hogy a hetes ponttal fogunk a szavazás előtt foglalkozni. Idén jellegű munkavállalással foglalkozik ez. 10.45 körül nincsen ellenvetés, ezt elfogadtuk, és az előző ülés jegyzőkönyvét is jóvá hagyjuk. Most ez a június 15-i, 16-i ülés volt a nyári szünet előtt. Hogyha nincsenek módosító indítványok a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan, ezt mindenkinek kiadtuk, akkor úgy veszem, hogy elfogadtuk. És most azonnal kezdjünk is bele a napirendünk tárgyalásába, de még mielőtt az első tartalmi pontot megtárgyalnánk a korrupció elleni csomagról. Egy percet szeretnék fordítani egy fontos témára. A szakbizottság nevében szeretnénk szolidaritási üzenetet közvetíteni a norvég nép felé, különösen a tömeggyilkosság áldozatai és hozzátartozóik felé. Ez oszlóban történt júliusban, tehát most a nyáron megdöbbentett minket ez a szörnyű cselekmény, amelyet radikális, szélsőséges személy követett el. Ez a rémséges esemény arra is emlékeztet minket, hogy bár eléggé hamar megszületett a gyanúsítás, le, tehát eléggé hamar elkezdtek arra gyanakodni, hogy valamiféle külső ellenséget kell ezzel a cselekménnyel gyanúsítani. Igazából kiderült, hogy ezt a szörnyű cselekményt egy radikális, szélsőséges nézetekkel bíró norvég személy követte el, aki Európáról egy eléggé sajátságos elképzeléssel rendelkezik. Ezen el kell gondolkodnunk, és fel kell lépnünk az ilyen jelenségekkel szemben. A szakbizottságunk határozottan kiáll az ilyen cselekmények elkövetése ellen, továbbra is megvédjük a demokratikus értékeket, az egyenlőség, a sokszínűség, a demokrácia értékeit és alapelveit. Mindazonáltal ki kell fejeznem együttérzésemet azokkal, akik elveszítették szeretteiket ebben a gyilkosságban. Az áldozatok családjaival is együttérzünk, és szeretnénk támogatásunknak hangot adni a norvég hatóságok irányában, akik most végzik az igazságügyi eljárást, a nyomozást, amelynek során nem csak elítélni szeretnék morálisan, hanem az igazságügy rendszerében is az elkövetőt. Ezek után arról is tájékoztatnám önöket, hogy a javaslatomra, amely arra vonatkozik, hogy a menekültügyi csomag párbeszédét megerősítsük, a tanács hozzájárult, hogy az előadóinkat és árnyék előadóinkkal találkozzon a jövő héten. A bel- és igazságügyi miniszterek Szoportban találkoztak informális találkozón a lengyel elnökség keretében ez július elején történt, és a tanács figyelembe vette ezt a javaslatot, ezt a felvetést, hiszen úgy gondolta, hogy ez érdekes gyakorlat, és a koordinátoraink a párbeszéd kereteit meg tudják majd tárgyalni, illetve az nyilvános vita lehetőségét. Október 20-án lesz a témában egy meghallgatás. A második bejelentésem gyakorlatiasabb. Megkapták az tervezetes ütemtervet a 2012-es libe ülésekről. A legjobb kompromisszumokat próbáltuk elérni a ütemezés tekintetében jövő évre nézve. Ezt a tervezetet el kell fogadnunk, hogy az adminisztráció tovább tudja vinni az ügyet, tehát meg tudja tenni azokat a lépéseket, amelyek eh, ahhoz szükségesek, hogy ezt a stratégiát végre tudjuk hajtani. Nézzük a negyedik napi rendi pontot. Az Európai Bizottság tájékoztatója a korrupció elleni csomagról. Közlemény a korrupció elleni uniós eh, küzdelemről és egyéb kapcsolódó dokumentumok. Ez a témánk. Emlékeztetném önöket, hogy júniusban az Európai Bizottság elfogadott egy korrupciós csomagot, amely a közleményt is tartalmazza. Az uniós korrupció elleni jelentéstételi rendszerről is szól ez, illetve egy jelentés az Európai Unió részvételéről az Európa Tanács korrupció elleni csoportjában, a Gréko csoportban. Ezt a közleményt az Európai Bizottság kiadta, és hangsúlyozza, hogy a korrupció az európai gazdaságnak összességében nagyon sokba kerül. 120 milliárd euróról beszél évente, ami az EU gdp ének 1 százaléka, szinte akkora, mint az Európai Unió költségvetése. Ez egy eléggé érdekes összehasonlítás, és megmutatja, hogy milyen nagyságrendű problémáról van szó. A Libe tagjai érdeklődésüknek adtak hangot a témában, és ez nagyon fontos téma lesz a szeptember 14-i plenáris ülésszakon. De most először az első megközelítésben kell kialakítanunk álláspontunkat. Jakub Boratinski úr fogja bemutatni a tervezetet. Tessék parancsolni a bizottság részéről. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving me Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Kezdetől fogva szeretném kihangsúlyozni, hogy Milyenek a szakbizottságnak a mandátum, a felhatalmazása, hiszen ennek kapcsán nagy támogatást kapott a bizottság a parlamenttől, és magasabb szintre került a korrupció elleni küzdelem ügye. Talán emlékeznek rá, egy európai parlamenti meghallgatáson Malmström biztos asszony egy évvel ezelőtt beszámolt egy átfogó tanulmány eredményeiről, és akkor valóban arra koncentrált, hogy felvázolja azt, hogy a korrupció által okozott súlyos károk köre milyen széles, ez súlyos károkat okoz a gazdaságnak, a korrupció és a demokratikus intézmények működését is akadályozza. Mi volt a legfontosabb feltételezés, és eh, mi volt az elemzésünk, a helyzet elemzésünk, elemzésünk eredménye? nem feltétlenül új jogszabályokra, új intézményekre van elsősorban szükség, hanem arra, hogy a meglévő szabályokat sokkal keményebben betartassuk. A korrupciellenes keret kialakult az elmúlt húsz évben, több eh, fontos európai és nemzetközi intézmény eh, hozta ezeket létre, és ezért a feladat nem az, hogy új eszközöket hozzunk létre, hanem biztosítani kell azt, hogy jól végrehajtsuk a meglévőket. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy 2009-ben, amikor az Euróbarométer felmérés készített a korrupcióról, az európai polgárok 80%-a azt mondta, hogy a korrupció az egyik legnagyobb probléma az országában. A korrupcióellenes csomag, amelyet június 6-án fogadtunk el, felvázolja a különböző intézkedéseknek az egész eszköztárát, panorámáját, különböző területeken mit tesz az EU. Ennek egy kulcsfontosságú eleme az EU korrupció ellenes jelentése, ami lehetővé teszi, hogy rendszeres időközönként eh, felülvizsgáljuk, hogy a tagállamok milyen erőfeszítéseket tesznek a korrupció elleni küzdelem kapcsán. Amikor a bizottság megkapta a megbízást, a felhatalmazást a tanácstól arra, hogy korrupciális intézkedéseket hozzon, akkor ezt tekintettük az egyik fő feladatnak. Mielőtt Rátérnék az EU e, korrupciós jelentésére. Hadd vesek fel még néhány kérdést, e, amelyek a biztos asszony szerint e, hozzájárulnának ahhoz, hogy jobb választ adjunk a korrupcióra azzal, hogy erősítjük az igazságügyi és rendőri együttműködést, kialakítjuk a korrupcióból származó vagyonok elkobzásának az ügyet, és az ilyen bűncselekményekből származó vagyontárgyak elkobzésének a jogi kereteit elkészítjük, aztán a közbeszerzés, jobb kriminológiai statisztikák, csalás elleni stratégia, ez mind ide tartozik, hogy jobban védjük az EU pénzügyi érdekeit és nagyon fontos külső szempont az, hogy jobban koncentráljunk a bővítés kapcsán, illetve a fejlesztési politika segélyek kapcsán is a korrupció kérdésére. Ezzel erősíthetjük az EU hitelességét és a konzisztens fellépést. A hitelesség, a következetesség a fellépéseinkben megköveteli azt, hogy az EU Eh, először a leckét, a házi feladatot végezz el, még mielőtt a jó gyakorlatokat megpróbálnánk elterjeszteni, és szeretnénk javítani a transzparenciát. A korrupció jelentés, ugye ez az új elem, amelyről besz, amit bejelent a közlemény. A tagállamok korrupciellenes erőfeszítéseit rendszeres időközönként át fogjuk tekinteni, megnézzük, hol vannak a hibák, hol sebezhetők a tagállamok, hogy lehetne intenzívebbé tenni a korrupciellenes intézkedéseket a tagállamokban. Nem lesz teljesen átfogó ez a jelentés, tulajdonképpen nagy változást akarunk elérni, és nem tudunk a korrupció hatalmas tárgykörének minden egyes elemével foglalkozni, ezért a különlegesen releváns kérdéseket kell kiemelni az EU szintjén, például a közbeszerzéssel kapcsolatos korrupció egy ilyen. Emellett a tagállamok számára különösen fontos egyes konkrét ügyekre is kitér majd a jelentés. Tehát lesz egy, a jelentésnek egy általános része, illetve egy ország specifikus része. A jelentés tartalmaz majd ajánlásokat is, EU szinten, illetve konkrét tagállami szinten meghozandó intézkedésekre vonatkozóan. Eltekintve hát attól, hogy felmérjük a jelenlegi helyzetet és ajánlásokat dolgozunk ki, szeretnénk megkönnyíteni a legjobb gyakorlatok cseréjét is. Ez egy olyan kérdés, amit majd az első jelentés kapcsán már szeretnénk továbbvinni. Először 2013-ban készül ilyen jelentés, utána két évenként a terveink szerint és egyrészt felhasználjuk az összes rendelkezésre álló forrást, beleértve a Greco-t, a meglévő monitor mechanizmusokat, azután az OECD, az UNCAC, az ENSZ korrupciálenes egyezménye is egy ilyen fontos ESZ dokumentum de emellett a jelentésünkben felhasználjuk majd független tudósok, kutatók eredményeit, független civil szervezetek által rendelkezésre bocsátott adatokat is. És egy ilyen megközelítéssel reményeink szerint biztosítani tudjuk majd azt, hogy a nemzetközi és európai monitor eszközökben meglévő hiányosságokat majd ki tudjuk küszöbölni szeretnénk túllépni a pusztán kormányközi monitorozáson. Szeretnénk a különböző releváns forrásokat egyaránt felhasználni nem akarunk most feltalálni újra a spanyol viaszt, tehát egy konkrét módszertanokat, már meglévő módszertanokat fogunk alkalmazni, amit a Greco és az OECD is használnak az értékeléseikben Azután lesznek peer review k társérték, közös értékelések, látogatások a tagállamokban. A meglévő már módszereket kívánjuk alkalmazni az, az új információ forrásokkal együtt. Szeretnénk elkerülni azt, hogy átfedések legyenek a már jelenleg is működő más korrupcióellenes monitorozó eszközökkel, és, és több néhány tagállam magának adott hangot, hogy nem akarunk megint új kérdőíveket, újra és újra ugyanazokat a kérdéseket teszik fel nekünk különböző nemzetközi szervezetek, nem akarunk újabb ilyen terhet létrehozni, ezért csak a meglévő információforrásokra szeretnénk hagyatkozni. Ha a civil társadalmi információforrásokról beszélünk, ez egy nagyon fontos forrás. A Transparency International és a bizottság közös finanszírozásával készült el egy nemzeti integritás jelentés, és tehát ez, ebben is az a lényeg, hogy kiegyensúlyozottan kezeljék a különböző információforrásokat. Az EU részvétel a Grekóban, és ennek a e, módszertana, hogy hogyan történjen is, ez is egy fontos e, kérdés. A ősszel e, meg megkaptuk a tárgyalási mandátumot a tanácstól arra vonatkozóan, hogy hogyan eh, vegyünk részt a GRECO tevékenységében, annak érdekében, hogy a az Európa Tanács eh, ezen monitorozó mechanizmusának a munkája, munkája minél hatékonyabb legyen. A magánszektorbeli eh, korrupció elleni küzdelem kapcsán a 2003-es tanácsi határozat nagyon fontos. Ennek az átültetése még nem történt meg. Itt elsősorban az aktív-passzív megvesztegedés, illetve a jogi személyek büntetőjogi felelősségének a kérdése még megoldatlan. Elég kevés adatunk van arról, hogy gyakorlatban tulajdonképpen ebből mennyi valósult meg. Ez a jelentés vezérmotívuma, tehát az, hogy megnézzük, nem, nem csak az, hogy megnézzük, hogy mennyi került átültetésre a különböző jog, nemzetközi és EU jogszabályokban, hanem azt is meg akarjuk nézni, hogy ezek hogyan működnek a gyakorlatban. Most néhány hónapunk még van. <laughs> Úgy persze 2013 ugye az nem egy nagyon közeli időpont, de ha egy nagyon jó jelentést akarunk elkészíteni, ahhoz időre van szükség, és fel kell eh, tárnunk a helyzetet. Nagy erőfeszítés lesz, eh, hogy valóban jó jelentés szülessen. A kiinduló pont az, hogy létrehozzunk egy szakértői csoportok, akik eh, fontos szerepet játszanak majd, eh, tanácsokat adnak a bizottságnak a jelentés különböző elemeivel kapcsolatban, mint amilyen az indikátorok kiválasztása, azután konkrét ajánlások az EU, illetve a tagállamok számára, egyéb gyakorlatok meghatározása és az új intézkedéseket, tehát javaslatok. A szakértői csoportokat, pályáztatás, szakértőket pályáztatás ügyen kívánjuk megtalálni ősszel, tehát nagyon hamar már kiírjuk ezt a pályázatot, és szeretnénk a szakért a, az EU különböző régiójában meglévő szakértelem legreprezentatívabb mintáját megtalálni, akik olyan szakértőket, akik a civil társadalomban, a közigazgatásban, vagy egyetemi egyéb kutatóhelyeken dolgoznak a korrupció ellenes küzdelemmel kapcsolatban. Az Európai Bizottságé a teljes felelősség a jelentéssel összefüggésben. Kidolgozunk majd egy Terms of Reference is eh, a közbeszerzéssel kapcsolatban, amik az eredményeképpen létrejön majd egy hálózat, olyan személyekből, akik a különböző tagállamokból érkező információkat feldolgozzák. Ez tehát tulajdonképpen egy kontaktpontok, egy hálózata lesz, minden tagállambeli kontaktpontok hálózata. Valószínűleg itt inkább kutatók fognak dolgozni, akik a számukra nagyon fontos, és a tagállamok számára a legfontosabb információkkal látnak el minket a meglévő más jelentésekből eh, is fontos elemeket esetleg átvehetünk. A jelentés egy nagyon fontos része lesz az indikátorok létrehozása. Ez nem könnyű, mert a korrupció egy olyan jelenség, amely e, rejtett titkos formában zajlik többnyire, de nincsenek itt könnyű válaszok, és az elmúlt húsz évben nagyon élénk vita folyt már arról, hogy mi releváns, miben, melyek a megbízható módszerek vagy indikátorok. Vannak ilyen percepciós indikátorok például, például, amelyeket különböző civil szervezetek, mint a Global Witness vagy a Transparency International dolgoztak ki. A világban is használ ilyen észlelési vagy percepciós indikátorokat, de Szeretnénk nyilvánvalóan figyelembe venni azt is, amit a bűnügyi statisztikák mondanak, és lesznek keresztreferenciák, foglalkozunk majd az elkobzások kérdésével, a lefoglalásokkal, azután a média szerepe is nagyon fontos lehet. Tehát egy nagyon nehéz munka vár ránk, és um, ezeket erről a kérdésekkel akarunk majd vesz, vesz, megbeszéléseket folytatni a szakértőkkel. Ahogyan mondtam, most készítjük el a Grekóhoz való csatlakozásunk ügyét. Úgy tudom, hogy több képviselőt ez különösen érdekli, úgyhogy hamarosan is fejezem a rövid előadásomat, hogy legyen idő kérdésekre. Még csak annyit mondanék, nagyon számítunk a LIBE és az Európai Parlament támogatására ebben az egész folyamatban. Ahogyan világosan láttuk, arra van szükségünk, hogy jobb legyen a végrehajtás és a jogszabályoknak a gyakorlatban történő megvalósítása és ezért ki kell használnunk azt az egyedülálló lehetőséget, amit az EU jelent, hogy ha itt jó szabványokat, normákat alkotunk meg, az valóban változtatásokat eredményezhet majd, és egy katalizátorként a különböző területek támogatását megkaphatja mindazok részéről, akik azt szeretnék, hogy az EU-ban is, és minden tagállammal is nagyon hatékony legyen a korrupció elleni küzdelem. Tám- számítunk tehát az önök támogatására, és szeretnénk majd folyamatosan beszámolni önöknek arról, hogy hogyan zajlik az egész folyamat. Thanks. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a beszámolót a korrupció ellenes csomagról. Köszönöm a bizottság képviselőjének. Ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy még mielőtt megnyitom a vitát, a tanács képviselője is szólhat, hogy ha ö, szándékozik, nem, nem akar szólni a tanács képviselője, nem, akkor Megnyitom a vitát. Először már láttam, hogy de Jong úr, emelte fel kezét. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy létrejött a bizottságon belül ez eszmecsere, mert úgy gondoljuk, hogy a büntető jogon belül az egyik legfontosabb téma a korrupció elleni fellépés. Azt hiszem, hogy az Eurojust-ban, az Europolban is nagyon jól folyik a munka. Van egy a két szervnél egy korrupció ellenes csoport, amelyek dolgoznak az Europolban. Szintén elindult a napi munka, de látjuk, hogy a korrupció azért növekszik. A nyár során is láttuk azt, hogy a korrupció a gazdasági irányításon belül Európában egy nagyon nagy akadály, sőt a legnagyobb akadály. Láttuk az euróval kapcsolatos problémát, a válságot Görögországban, Olaszországban, és Spanyolországban. Hát látjuk azt, hogy az Európa hogy az európai országokban a korrupció egy nagyon jelentős ö, probléma. Nagyon ö, fontos ö, téma ez az eurózóna, az euróövezettel kapcsolatos válság szintjén is. Malmström biztos asszony is foglalkozik a témával, és már régebben is volt a biztos asszonynal eszmecserénk eh, ezen bizottságon belül, és mint eh, csoport eh, egy akcióprogramot indítottak el, és most megvan az korrupcióellenes csomag a bizottság részéről, ennek nagyon örülök. Hogy mondtam, nagyon fontos a mindennapi munkában és az igazságszolgáltatás területén, de a gazdasági irányítás területén is ez a téma. Azt hiszem, hogy nagyon fontos javaslatok hangzottak el, az első jelentés 2013-ban lesz, ahogy elhangzott. Azt hiszem, hogy ez nagyon távoli, nagyon késő már távoli időpont bizonyos területeken. Azt hiszem, hogy időközi jelentésekre is szükség van. Vagy pedig fel kell mindenképpen gyorsítani a folyamatokat ezeken a területeken továbbá. Van egy olyan terület, amely ilyen belül a belső piacok is érintve vannak, éppen ezért egy sürgős megoldásra van szükség a Európai Unión belül. Ugye tudjuk, hogy voltak megvesztegetések, politikusokat megvesztegettek, de az Európai Unión kívül is folynak ilyen folyamatok az én országomban, Hollandiában és voltak olyan megkeresések, például az Egyesült Államokból, hogy adjanak ki olyanokat, akiket megvesztegettek, aztán Lengyelországban is voltak kórházakban megvesztegetési botrányok. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a belső piac szempontjából sem engedhetjük meg, hogy még két évig folyjon tovább eh, ez a folyamat. Éppen ezért két olyan eseményre kell felhívni a figyelmet, amelyek nagyon fontosak. Eh, szeptember 22-én a Transparency international el együtt megszerveztek egy ülést az Európai Konvenció a korrupció elleni fellépésről témában. Itt a cél az, hogy az Európai Bizottságon belül minden szolgálat esetében mindenképpen megerősítsük a korrupció elleni fellépést. Az UNCAC-ról is volt már szó. Tehát nem lehet elhalasztani ezt a folyamatot. Aztán novemberben lesz egy másik esemény az AFET bizottsággal együtt. A Nigériát illetően a fejlesztési, külső fejlesztési politikákat figyelembe kell venni, a LIBE szintén részt vesz ebben a folyamatban, hogyan lehet fellépni a korrupció ellen, és hogy a nemzeti hatóságok itt Európában hogyan tudnak fellépni, hogyan tudják különböző vállalatokat szankciókkal sújtani, és hogyan tudnak fellépni például a bányaipar területén felmerülő problémák esetében. Azt hiszem, hogy a Libbe és Malmström biztos asszony nagyon fontos szerepet játszanak ebben a ö, folyamatban, csak mint a belügy és igazságügyi ö, ö, feladatokban. Anna Gomes asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm elnök úr, és köszönöm a bizottságnak a munkáját, és azt is, hogy most előadták a javaslatukat. Szeretnék egyetérteni Rejon úrral 2013 még távoli időpontnak tűnik, de ez egy nagyon komplex téma, és a bizottságnak fel kell használnia a tapasztalatokat a jelentés elkészítésében, és ezért bizonyos köztes jelentésekre van szükség bizonyos konkrét aspektusokkal kapcsolatosan, például a közbeszerzések témájában, a magánszektorban. És el kell mondanom, hogy ez a téma alapvető jelentőségű ebben az értelemben. Úgy gondolom, hogy a Lébe Bizottságnak alapvető szerepe van ebben az ügyben, és nyilván a válsággal is szoros összefüggésben van ez a téma, hiszen ez egy korrupciós válság is az eljárásokkal kapcsolatosan, illetve a korrupt eljárások, gyakorlatok elterjedése is okozta ezt a válságot. Portugáliában, az én országomban is lehet erre példát mutatni, vagy mondani, de Görögországban is. És ezek a tényezők nem csak azokat az országokat érintik, ahol intervenciós programokra vagy kiigazítási programokra volt szükség az államadóság miatt. Korrupciót tapasztalhatunk Görögországban, Portugáliában, Írországban is, csak hogy egy másik példát mondjak. Ezek olyan példák, amelyek más tagállamok vállalatai is érintenek. Például Portugália esetében volt egy eset, amikor tengeralattjárókat vásároltak egy német konzorciumtól. Tehát ez a jelenség Európa egészére kiterjed, és természetesen külső dimenziói is vannak, ahogy De Jong úr is kifejtette. Már említette a harmadik országok szerepét, amelyekkel az Európai Uniónak kapcsolata van. Ebben az értelemben a Libe Bizottság nagyon fontos hozzájárulással élhet ennek a dossziénak az ügyében, hiszen figyelembe kell vennünk az offshore és adóparadicsom kérdéseket is, hiszen nem tudunk fellépni a korrupcióval szemben hatékonyan, hogyha a kormányzataink nem ellenőrzik megfelelően az offshore cégeket, illetve az adóparadicsomokat. Például Németország és az Egyesült Királyság megállapodásokat írt alá nemrégiben Svájccal, hogy adót fizessenek azok a vállalatok, amelyek befektetéssel rendelkeznek Svájcban. Látható, hogy ez lehetséges, és nyilván ezt a gyakorlatot ki kell terjeszteni az egész Európai Unióra. Nem beszélhetünk kizárólag az Európai Unióról, hanem más országokban is gondolkodnunk kell, a harmadik országok szerepében, vagy olyan országokra is ki kell ezt terjeszteni, ahol ezek az adóparadicsomok találhatók. Aztán még egy dolog, az ENSZ egyezmény, ez unták nagyon fontos, és az is fontos, hogy az egyezmény betartásra kerüljön például az eh, jogellenes gazdagodás esetében. Ez nagyon fontos eh, tényező a korrupcióval szembeni fellépés eh, tekintetében, illetve az whistleblowers kérdés is nagyon fontos, vagyis azok, akik felhívják a figyelmet az ilyen kérdésekre, sokszor ők veszélyes helyzetbe kerülnek, legalábbis Portugáliában előfordulnak ilyen esetek, mert mondjuk feljelentettek bizonyos személyeket. Ezért nagyon fontos, hogy az európai intézmények is felvegyék a harcot a korrupcióval szemben és minden egyezmény ellenére sokszor az informátorok helyzete nagyon nehéz. Portugáliában nagyon sokszor kiderül ez. Például, amikor beszéltem erről a tengeralattjáróval sárlásról, amikor megindultak a nyomozások a német vállalatokkal szemben, Portugáliában az ügyészség két évet is kivárt, mielőtt megkezdte volna felhasználni a beszerzett bizonyítékokat, a dokumentumokat, amelyeket a német vállalatok adtak át. Úgy gondolom, hogy ez nem fordulhat még egyszer elő, az ilyen eseteket el kell ítélnünk, és figyelembe kell vennünk minden ilyen esetet. Remélem, hogy a bizottság így is fog eljárni. Köszönöm szépen. Szeretném emlékeztetni önt arra, hogy üdvözlő szavaim után, illetve az oszlói tömeggyilkosság elítélése után emlékeztetem önöket, hogy lesz ma egy szavazás, és ilyenkor nagyon ügyelnünk kell az idő felhasználására és a pontosságra, hiszen vannak, akik pontosan 45, 10 óra 45-kor fognak idejönni, mert más dolgaik vannak ma délelőtt, és szavazni jönnek, úgyhogy kérek mindenkit, hogy próbálja rövidre fogni, vagyis tartsuk magunkat az előirányzott időkorlátokhoz. Kérem, hogy korlátozzák magukat felszólalásaikban tehát. Van előttem egy lista, elég sokan szerepelnek rajta, sokan szeretnének felszólalni, úgyhogy kérem, hogy gyakoroljanak ön korlátozást. Kirkop úr, öné a szó. Um, uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes a bizottság javaslata, és ezen a területen úgy gondolom, hogy zéró toleranciára van szükség. Az Európai Parlament képviselőiként megvannak a magunk szabályzatai, és annak is örülök, hogy ezeket szigorították a mi tevékenységünkre vonatkozólag. Innen kell kezdeni a saját házunk tájékán, hiszen mi választott képviselők vagyunk. A bizottság bemutatója után is azt kell mondanom, hogy a, bizot, hogy a korrupció az EU országokban jelen van nagyon erősen. Az Egyesült Királyság például most vezette be az úgynevezett megvesztegetési törvény, tehát új jogszabályok lépnek életbe bizonyos tagállamokban. Ez a szükséges eljárás. A nemzetközi kereskedelem az a terület, ahol ezt el lehet kezdeni, és megmutatja ezt, hogy milyen megközelítésben kell dolgozni. Az elmúlt tíz évben bizonyos előrehaladás történt, a bizottság is arra következtet, hogy nem az eszközök hiánya a probléma, hanem a meglévő nemzetközi és nemzeti jogszabályok alkalmazása politikai akaratra van szükség, hogy végre felvegyük a harcot ezekkel a problémákkal. Holland televízióban volt egy dokumentumfilm az új mafiáról, és kiderült, hogy Bulgáriában a szennyvíz rendszer felújítására adott EU-s pénzeket más célokra használták fel. Ez elfogadhatatlan, ezzel kapcsolatosan a bizottságnak is valamit tennie kell, és ezt nem lehet csak új javaslatokkal megtenni, hanem nagyon éberen és nagyon figyelmesen kell nyomon követni a jogszabályok alkalmazását. Még egy dolog, a korrupciónak nagyon pontos definíciója van, minden jogász tudja, mindenki tudja, hogy mi a meghatározása a korrupció fogalmának, de ne feledkezzünk meg azokról a tevékenységekről, amelyek nem férnek bele ebbe a definícióba. Ön, elnök úr, pontosan ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy vannak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatosan nem érezzük jól magunkat az EU kiadásaival kapcsolatosan, és talán jó volna alaposan megvizsgálni ezeket a kérdéseket, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy drákoi szabályokat kell hoznunk a megtörtént ügyekkel kapcsolatosan. Teljes zéró toleranciára van szükség, és a bizottságnak és az Európai Parlamentnek is mindent meg kell tenni ennek foganatosítása érdekében. Köszönöm. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, azt hiszem, hogy nagyon jó gondolat az, hogy felvegyük arcot a korrupció ellen, és eh, a bizottság közleménye is eh, ebbe az irányba mutat, annak ellenére, hogy számos kommentárom lenne. Azt látom, hogy a bizottság a tevékenységét leginkább arra szeretné irányítani, hogy egy nagy jelentést adjon majd ki, és értékelje a tagállamokban meglévő helyzetet, de azt hiszem, hogy a kérdést úgy kell feltenni, hogy miért kell, miért van szükség egy ilyen jelentésre. Lesznek-e további akciók a korrupció elleni harcban? Tehát itt nem látom, hogy itt E, erről lenne szó, itt inkább egy értékelésről lenne szó. Mit szeretnénk elérni ezzel a jelentéssel? Mik lesznek a következő lépések? Ezeket a kérdéseket kell feltenni. Én e, egy, egyetértek a legtöbb dologgal, amelyeket Kirkhop úr megemlített. De e, úgy gondolom, hogy az első lépés a korrupció elleni harcban az átláthatóság, a transzparencia és az Európai Unión belül nem látok olyan nagy transzparenciát. És hogyha a parlament nem akar kétszínű lenni a továbbiakban, akkor el kell, hogy fogadja az, hogy saját szabályokat kell felállítani. Voltak ugye a mi kollégáink között is botrányok, akiket úgymond megvesztegettek újságírók. Tehát, hogyha megengedjük azt, hogy olyan emberek, akiknek ilyen funkcióik vannak, mint például európai parlamenti képviselők, vagy a saját országaiban parlamenti képviselők, és különböző vállalatok igazgató tanácsaiban ott ülnek, akkor elnézést kérek, de hát valami nem stimmel, hogyha ezeket az embereket meg lehet veszegetni, hogyha nem is korrupcióról van szó. De hát akkor hol a transzparencia, az átláthatóság, hogy fényderüljön ezekre a helyzetekre? Úgy tűnik, hogy még mindig kettős normát játszunk. Vannak a meglévő eszközök, hogy hogyan lehet a korrupció ellen felépni például a magánszektorban, a aztán a politikai korrupcióról is volt szó. Én úgy gondolom, hogy az európai polgárok jelenleg azt szeretnék látni, hogy mennyire tudjuk felvenni a harcot a korrupció ellen a politikai szférában. Hasonló jogszabályokra van szükség a politikai pártok finanszírozását illetően, vagy pedig a választási kampányok során felhasználandó pénzösszegekkel kapcsolatosan. Így lehet csak felvenni a harcot a korrupció ellen. Aztán a közbeszerzéssel kapcsolatosan az Európai Unió belül a közbeszerzési politika túl ságosan is gyenge, és sokkal szigorúbb szabályokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm. Monika Makovej asszony. Köszönöm, elnök úr. Támogatom a korrupció ellenes politikát európai szinten. Első alkalommal próbáljuk meg megvalósítani ezt a politikát a tagállamokra vonatkoztatva. Én természetesen egy, és mindig is vártam egy sokkal szigorúbb szabályrendszert. Most nagyon örülök, hogy látom azt, hogy a korrupció ellenes intézkedések megerősödnek, ugye a korrupció elleni harc pénzbe kerül, a torzulásokat okoz a piacokon, és az adófizetők fizetik meg az árat Éppen ezért a korrupció ellen nagyon erőteljesen fel kell lépni, és európai szinten kell tevékenykedni. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy közele, köszönetet kell mondani a kollégáknak itt a parlamentben, mert hozzájárultak ahhoz, hogy európai szintű közös politikánk legyen, és a parlament által elfogadott, mm, aláírt közlemény is támogatja ezt az erőteljes korrupció elleni harcot. A bizottság javaslata foglalkozik sok olyan témával, amelyek nagyon jók, de a kulcs kérdésre kell mindenképpen koncentrálni, nevezetesen a korrupció ellenes jogszabályok végrehajtására azt hallottuk, hogy a, a jogszabályok jók, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. A vagyonok elkobzásával kapcsolatosan is szükség van erőteljesebb intézkedésekre. Ennyit akartam elmondani, és nagy örömmel várom az együttműködést a bizottságbeli kollégákkal a e témában. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Azt hiszem, hogy mind, aki felszólalt idáig, minden kollega már nagyon jó javaslatokat tett. Nagyon sajnálom azt, hogy a tanács képviselője nincs itt, és semmiféle kommentárt nem hallottunk a tanács részéről. A bizottság rámutatott arra, hogy hiányzik a politikai szándék, akarat a tagállamok részéről, hogy foglalkozzanak a az ilyen típusú témákkal, ahogy hallottuk Makovei asszonytól is, mindez beszivárog a piacra is, a politika területére is, és az egyének jogait is aláássa. A bizottság ugye rámutat arra, hogy az EU keret megállapodásait, keret döntéseit nem megfelelő módon hajtják végre. Aztán ott vannak a nemzetközi konvenciók is, amelyek eh, foglalkoznak a témával. Eh, Kirk kollega szólt most az előbb éppen a megvesztegetési törvényről, amelyet eh, az Egyesült Királyságban fogadtak el, aztán a hét országban nem ratifikálták a korrupcióról szóló törvényt a magánjogban. Nekünk is voltak itt problémáink, ahogy hallottuk, képviselőkkel. Azt látjuk, hogy hatalmas költségei vannak a korrupciónak, és a politikai szándék, akarat az, amely úgy tűnik hiányzik, ahogy hallottuk. Tehát fantasztikus, nagyon meglepő az, hogy a tanács nem mondta el a véleményét, itt 27 tagállam várja azt, hogy várja, hogy végre vessenek véget a korrupciónak, és vannak olyan egyedi témák a büntető jogi területen például, amelyek nagyon-nagyon érintenek bennünket. Például a kölcsönös bizalom a határokon átnyúló hatóságok között, például, hogyha van valamilyen korrupcióra mutató gyanú, akkor van valami feltételezés, akkor fontos a, az, hogy együttműködjenek a különböző hatóságok, hogy bízanak egymásban, és, és nemzeti szinten megfelelő eljárásokat folytassanak le. Sok esetben azt halljuk, hogy a korrupció endemikus, és sok esetben kapcsolódik a szervezet bűnözéshez. Az emberkereskedelem az egyik legnyilvánvalóbb példa, ahol ugye határokon átnyúló folyamatokról van szó, az emberkereskedelemben részt vesznek határőrök, és így tovább. Én remélem, hogy a tanács végül most már komolyan foglalkozik ezzel a témával. Mi támogatjuk a jelentéstevő mechanizmusokat az EU-n belül. Nem mondjuk azt, hogy ennek nincs értelme, vagy nem foglalkozunk vele, mert ez nem a saját országainkat érinti. Tehát semmiféle akadályt nem lehet állítani e folyamat elé. Az egymás közötti bizalom végtelenül fontos, és ezt kellene alapul venni mindenképpen akkor is, amikor jogszabályokat alkottunk meg. Albrecht úr, köszönöm szépen, elnök úr egyetértek azzal, ami elhangzott minden eddig, és ugye mindig azt kérték, kérjük, hogy jobb legyen a végrehajtás a jogszabályok terén. De most megvan már, megvannak a prioritások, megvannak a kezdeményezések, nagyon fontos a korrupció elleni harc, ugyanis a, alá, ha a korrupció alása a jogállamiságot is, és hogyha nem lépünk fel a korrupció ellen, akkor már minden területen, más területeken is, mint a jelenlegi területeken meg fog erősödni. Egyet értek, de Jong úrral is annak kapcsán, hogy fel kell gyorsítani ezt a munkát, a javaslat túl lassú, a jobb végrehajtáson kell Mm, dolgoznunk, a prioritásokat meg kell erősíteni, a rendőrségi területen is fel kell lépni a fel kell lépni a szervezett bűnözés ellen is a gazdasági szektorban. Azt hiszem, hogy azzal kapcsolatosan is prioritásokra van szükség, hogy Hova eh, mire költsük el a pénzösszegeket, hogy milyen területekre eh, koncentrálunk itt. Nem feltétlenül új intézkedésekre van szükség, hanem a már meglévő jogszabályok jobb végrehajtására, de pontosabban kellene tudni, hogy milyen javasolt intézkedések lépéseket képzel el a bizottság annak érdekében, hogy jobban hajtsák végre a tagállamok a jogszabályokat, és a tanács felé is fel kell lépni erőteljesen, mert én is úgy gondolom, hogy itt egy nagyon sürgős témáról van szó, itt most már nem várhatunk tovább, fel kell gyorsítani ezt a munkát. Köszönöm, Louis Michel úr. Elnök úr, nagyon rövid leszek, természetesen egyetértek lényegében mindazzal, ami elhangzott. Szeretnék gratulálni a bizottságnak és Malmström biztos asszonynak a kezdeményezésért. Természetesen ez egy nagyon nehéz téma, mert látjuk, hogy a egyes tagállamok nem igazán lelkesek azért, hogy ratifikáljanak minimum jogszabályokat három, hárman egyáltalán nem írtak, írták alá a korrupció elleni megállapodás, aztán heten hét tagállam nem írta alá az ENSZ konvencióját, aztán néhányan nem írták alá az OECD-vel kapcsolatos megállapodást, és így tovább. Tehát ez politikai akarat hiányát jelzi. Egyetértek Szarával, hogy nagyon meglepő, hogy a tanács egyáltalán nem szólal fele témában, ugyanis ez egy politikai kérdés. A jelentés, a jelentés fontos, persze, fontos lenne, hogy a jelentés dinamikus legyen, pozitív legyen, és elrettentő legyen, itt elsősorban elrettentő legyen, azon tagállamok felé, amelyek nem tartják be a kötelezettségeiket. Még röviden azt hiszem, hogy a bizottságnak ki kellene adnia egy listát arról, hogy melyek a legjobb tapasztalatok, legjobb gyakorlatok a különböző tagállamokban. Amióta a vállalatok és a politikai pártok nem kaphatnak pénzt az én országomban, azóta vitathatatlanul jobb a helyzet, és kolosszális módon csökkent a korrupció, ugyanis vitathatatlan, hogy az ilyen típusú finanszírozás elősegítette a korrupciót. Továbbá a, fontos az, hogy a magán és az állami funkciók között is tisztázzuk a helyzetet, inkompatibilis a kettő. Én úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan kell eljárni ebben a témában. Ha ezzel a témával foglalkozunk, ez nem egy könnyű téma, ami a jó gyakorlatokat illeti igen, igen, mindjárt befejezem, elnök úr. Tehát beszéltünk politikáról, de azt hiszem, hogy a döntéshozók számára is fontos az, hogy ugye nyilvánosságra hozzák például a vagyoni nyilatkozataikat minden évben. Ez, ez persze ezek jó dolgok, de csak akkor működnek majd a jövőben, hogyha a bizottság olyan konkrét javaslatokat tesz, amelyek a tagállamokban is végrehajtásra kerülnek és működnek. Végül pedig szeretném tudni pontosan, hogy a civil társadalmat hogyan szándékozunk bevonni mind ebbe a folyamatba, kiket akarunk bevonni. Aztán mi lesz a sajtó szerepe mert az sem elképzelhető, hogy a sajtót a politikusok ellen használjuk fel, mert ezáltal nem szolgáljuk megfelelő módon a demokráciát és a transzparenciát. Köszönöm szépen, Bronx úr. Köszönöm szépen. A korrupció az egyik olyan koncepció, amelyet egyetemesen mindenki elítél. Így mindig nagy a csábítás arra, hogy a korrupciót megelőzni kívánt intézkedéseket akarjunk érvényesíteni. De kérdésem az, hogy miért lenne az EU ebben hatékonyabb, mint a tagállamok? Hiszen a tagállami kormányok ismerik legjobban azt, hogy mi zajlik az országokban, és hogyha meg akarjuk előzni a korrupciót, akkor rájuk hárulna ez a feladat először. Csak ha ez nem sikerül, akkor gondolkozhatnánk esetleg esetleg valamilyen európai megoldásról. Másik kérdésem, mibe kerül ez a csomag? Azt mondta a bizottság, hogy nem kell feltétlenül új jogszabály vagy új intézmény. De a bizottság ajánlásai végül is pontosan ezt fogják majd tartalmazni azt hiszem, hogy csak akkor tudunk felépni igazán a korrupció ellen, hogyha hatalmas a duzat kihadásokat lefaragjuk az EU-ban is. Köszönöm. Még van néhány név a listán de úgy látom, hogy azok a képviselők, akik eh, hozzászólási szándékukat jelezték, már nincsenek itt a teremben. Így talán visszaadnám a szót a bizottságnak, vagy esetleg a tanács is szeretne még valamit mondani, hogy ezt a kérdést le tudjuk zárni, és tovább léphessünk, akkor most megadom a szót először a tanácsnak. Igen, köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, szeretném biztosítani önöket arról, hogy a Jezsi Miller úr, a belügyminiszter és közigazgatási miniszter tisztázni fogja majd azokat a kérdéseket, amelyek a szeptember 14-i plenáris ülésen lesz jelen. Köszönöm szépen, és akkor a bizottságé az utolsó szó. Köszönöm. Nagy megelégedéssel nyugtáztuk, hogy támogatást kaptunk a képviselőktől. Nagyon érdekes volt a vita. Egy dolgot, hogy megyek még el a jelentés időzítéséről. A bizottságon belül elég türelmetlenek vagyunk, már szeretnénk minél előbb előállni ezzel az új szakpolitikával. De az is világos, hogy a jelentés nem végcél, ez csak egy eszköz, aminek a segítségével új, erősebb politikai akaratot szeretnénk létrehozni. A jelentéssel szeretnénk a jó gyakorlatok cserét erősíteni, elterjeszteni a jó gyakorlatokat, hiszen nagyon sok jó gondolat, ajánlás létezik már különböző jelentésekben, amelyek valahol elrejtve ott vannak, és ezeket szeretnénk elővenni, láthatóvá tenni, és így módon egy valóban hatásos eszközt készíteni. Persze nem csak dicsérő támogató szavakat hallottam, vannak szkeptikusok is nyilván, akik azt mondják, hogy miért kell megint egy újabb jelentés, már annyi jelentés készül. Ezt nagyon komolyan veszük az ilyen e, aggályokat. Ennek a jelentésnek mindenki számára világosá kell tenni, hogy valóban van hozzáadott értéke. És hogy jó legyen ez a jelentést, ahhoz eh, valóban eh, alapos előkészítő munkára van szükség, reálisan érték értékelni kell, hogy ez eh, milyen időtávon belül készülhet el. És ez nem végtermék lesz, hanem egy folyamat a lényeg, ami elvezet majd a jelentésig. Idén évvégén elindul majd a munka, jövőre folytatódik. Azt tervezzük, hogy több konzultációt tartunk, tanácskozásokat, informális megbeszéléseket, nem csak Brüsszelben, hanem esetleg az EU több országában és ilyen alkalmakkor megvitatjuk ezt a kérdést. Itt megint csak tám, számítunk az Európai Parlament aktivitására, hogy a parlament látványos módon ezt a zászlót magasba tartsa, és a korrupció ellen velünk együtt próbáljon hatásosan fellépni. Nem vállalhatjuk azt a kockázatot, hogy nem készül ez a jelentés. A jelentésnek demonstrálni kell azt, hogy itt most milyen minőségi munka zajlik. Köszönöm szépen. Ahogyan elmondtam, a sorrendet megfordítottuk, az ötödik pontot, illetve a hetedik pontot megcseréltük, most a hetedik pontra térünk rá. Ez foglalkozik harmadik ország beliek beutazásának, tartózkodásának a kérdésével a szezonális munka, a szezonmunka kapcsán. Claude Moralesnek adom meg a szót, aki a vélemény készítője, és 217 módosítót nyújtottak be a kollégák ehhez a jelentéshez, a jelentés tervezethez. A FAM, a társbizottságunk, ott Antigoni Papadopulo asszony a véleménykészítője, de itt a mi előadónk Claude Morales, majd meghallgatjuk a lengyel elnökség, soros elnökség képviselőjét is, és így a 10 óra 45-kor kezdődő szavazásig ezt a vitát be fogjuk tudni fejezni. Morales úr. Köszönöm szépen, elnök úr igen, tudom, hogy 10 óra 45-re terveztük a vitát, tehát megpróbálok nagyon rövid lenni. Először is szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy ezt a dossziét már többször megvitattuk a nyár előtt. Nagyon hálás vagyok az árnyék tevőknek a nagyon nyitott, őszinte vitáért, és köszönöm a benyújtott <clears throat> módosítókat Papaldopuló úrnak, Sargentini asszonynak, eh, Kakó és Ernst eh, kollégáknak. Ahogy ön is mondta, 217 módosítót nyújtottak be a kollégák, 131-et eh, az EMPL bizottságban, és Koferati úr, aki a társ előadóm, az elmúlt hetekben nagyon sokat dolgozott ezen a jelentésen, hogy minél inkább áramvonalas, de azért egyúttal nagyon átfogó legyen a jelentés. A módosítók nagy száma két dolgot tükröz. Egyrészt eh, ez a javaslat eh, a, alapvetően egy eh, szűk koncepció, szeretnénk megvédeni a kizsákmányolt szezonmunkásokat, és stabilizálni azt, ami már létezik, a migrációnak az ezen formájával kapcsolatban, hiszen ez már eléggé elterjedt az Európai Unióban. Másrészt a munkaerőpiac kontextusában vagy járunk, és ezek a kérdések nagyon érzékenyek az EU-ban amikor a munkaerőpiac bármelyik elemét akarjuk stabilizálni, úgymond, bármelyik eh, EU-n kívüli emberek csoportjával kapcsolatban, akkor garanciákra van szükség, hogy eh, ne legyen szabálytalan vagy illegális migráció, vagy ne ezt erősítsük ezzel. Így eh, megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk, és a módosítókban is ez a törekvés tükröződik. Most szeretném megvitatni önökkel a legfontosabb területeket. Az árnyék előadókkal jövő héten még lesz egy megbeszélésünk. Ha valakinek még részletes véleménye van, akkor ezt most mondja el, hiszen jövő héten megpróbálok mindent figyelembe venni. Beszéljünk először hogy arról, hogy melyik ágazatok érintettek, az irányelv melyik ágazatokra terjednek ki. Jeleztük, hogy a mezőgazdaság, kertészet és a turizmus, az idegenforgalom szerintünk ez a három fő ágazat, Koferáti kollégám is egyetértett ezzel velem. A módosítókban is általános konszenzus alakult ki, hogy igen, erre a három ágazatra korlátozzuk az irányelv hatáját. Persze vannak eltérő vélemények arról, hogy a tagállamoknak engedjük meg, hogy még más ágazatot is bevegyenek a hatája alá, és hogy ha igen, akkor mi erre a megfelelő mechanizmus. Most a módosítókban szó van arról, némelyik módosítóban, hogy a szociális partnereket is bele kéne vonni. Az én álláspontom az volt, hogy a szociális partnereket igen, be kell vonni, de az egyik módosítóban egyértelműen benne van az, hogy ne a szociális partnereké legyen az utolsó szó, és vannak nagyon erőteljes módosítók, amelyek azt tartalmazzák, hogy a szociális partnereknek nagyon sok különböző szerepe van. És eh, amíg a szociális partnerek ugye részt vehetnek az egészben, Koferetti úr és én is ezzel egyetértünk, de nyilvánvaló, hogy erről még lesz vita, erről a kérdésről. Nagyon gondosan elemzem az ehhez kapcsolódó módosítókat majd az árnyék eh, előadókkal. A hatály kérdése, ez eh, itt a eh, kizárólagos itt a hatály kapcsán én jeleztem, hogy a bizottsági javaslat óta csak az EU-n kívül élő harmadik országok beliekről szól, akik idény munkát végezni jönnek az EU-ba. De én jeleztem, hogy esetleg szükség lesz egy átmeneti szabályra, harmadik országok beliek, akik illegálisan tartózkodnak az EU-ban, esetleg legalizálhatók lennének, hogy idénykát végezhessenek. Papani Nikola úr és például szeretné a korlátozást az EU kívüli érőkre meghagyni, de Argentini asszony például kiterjeszteni a hatát azokra, akik illegálisan tartózkodnak az EU-ban, vagy a menedékkérőkre is. Tehát itt van a tagállamok között ez a két szélsőséges álláspontot képviseli a két említett kollega. A javaslat ezen elemével kapcsolatban az árnyék előadók nem jutottak be módosítót, úgyhogy szeretném megtudni, hogy ez azt jelenti-e, hogy a kollégák úgy érzik, hogy a regi bizottság álláspontja a helyes, vagy csak egyszerűen nem vizsgált, nem foglalkoztak részletesebben ezzel a kérdéssel. A következő a lakás, az elhelyezés kérdése, a Libe és az EMP között ez is egy vita kérdés volt. Megegyezés született az előadók között, a hatáselőadók között, hogy szeretnénk erősíteni a lakhatás, az accommodation definícióját, és hogy milyen feltételeknek kell eleget tenni az idénymunkásokkal kapcsolatban. Ez csekély jelentőségű kérdésnek tűnik, de Hogyha az e- egész jelentést megnézzük, akkor látjuk, hogy az Európai Unióban elég sok szélsőséges helyzet alakult ki az idénymunkásokkal kapcsolatban, és a tisztességes emberhez méltó körülmények az elhelyezés a lakás kapcsán, ez nagyon fontos ügy. A módosítók között néhány módosítót támogatja a például Koferáti úr is, hogy részletesebben definiáljuk azt, hogy mi a, eh, a 14. cikkben, hogy mi a megfelelő eh, elfogadható eh, elhelyezés, lakhatás. És itt hivatkozni kell a tagállami jogszabályok minimális normáira, higiéniai és egyéb követelményekre. Ez összhangban van azzal, hogy jobb elhelyezést akarunk az idénymunkások számára, és én kísértetettem arra, de párhuzamosan, hogy részletesebben próbáljuk definiálni azt, hogy mit, milyen, mit értünk a megfelelő elhelyezés alatt. Az időtartam a következő fontos kérdés, ami a libére tartozik. Mi azt javasoltam, hogy tartsunk ki a hat hónap mellett, bármilyen 12 hónapon belül, tehát maximum hat hónapig lehessen az idénymunkásoknak ezekben tartózkodni, és ezt támogatja a legtöbb módosító is. Nincs egyébként tehát elég széles a konszenzus ezzel kapcsolatban. Több tagállam jelezte, hogy akár a hat hónapnál hosszabb időt is elfogadható lenne. De hát ez aztán már vitatható, hogy tényleg egy hat hónapnál hosszabb időszakod idény munkának titulálhatnánk-e. Néhány tagállam a tanácsban ezt akarják, ezt hallottuk, de azt hiszem, hogy a hat hónappal kapcsolatos konszenzus azért áll. 12 hónapon belül hat hónap. A beutazási kritérium a következő kérdés, ez megint csak a LIBE kizárólagos kompetenciájába tartozó ügy. Az idény eh, munkások eh, beutalásával kapcsolatban itt a munkaszerződés eh, egészségügyi követelmények kapcsán egyetértettünk, hogy ezek a kritériumok között legyenek, és szeretnénk elérni azt, Papa Nikola úr és mások, hogy amikor erre az engedélyre pályáznak, akkor ezeket a kritériumokat kelljen vizsgálni nem szabad aránytalan kritériumokat meghatározni. A nemzeti követelményekben sokszor legalább ugyanilyen erőteljes paramétereket találunk. Hogy a Schengen térségbe való belépéshez még plusz kritériumokat szabjunk-e meg, ezt még vizsgálni kell. A ezzel kapcsolatos módosítók mindenképpen szeretnék egy kicsit szigorítani a, az idény munkások engedélyezési ügyének a folyamatát. Néhány módosítót az idénymunkások általános védelmével kapcsolatban fogalmaztak meg, és ez már visszavezet minket a javaslat lényegére, ami ugyanis az, hogy védjük a legsebezhetőbb munkavállalók közé sorolandó idénymunkásokat. A munkaerőpiacnak ugye ez egy nem elhanyagolható eleme azután a panasztételi mechanizmus kérdésével is foglalkoznunk kell, hogy ne, ennek az eredménye ne legyen egy másodlagos viktimizáció és észszerű szankciókat fogalmazzuk meg a munkaadókkal kapcsolatban. Ezek mind olyan módosítók, amelyeket támogatni tudunk, ezeket nagyon érzékeny módon fogalmazták meg a kollégák. Nem akarok több részletre kitenni, én mert tudom, hogy küszöbben áll a szavazás. Ez a szezon munkás ügy, ez ellentmondásos ügy, elég ellentmondásos ahhoz, hogy esetleg tudjuk tartani a szavazás kitűzött időpontját, ha én még tovább beszélnék. Az árnyék előadókkal még további részleteket is megbeszélünk majd, de őszintén szólva itt a vita elején még elmondom, hogy nagyon jól értjük, hogy mennyire érzékeny kérdésről van szó. Ha megnéztük, hogy honnan érkeztek a javaslatok, akkor ezt látszik. A módosítók lehetővé teszik, hogy egyrészt eh, megvédjük az idénykásokat, és eh, stabilizáljuk a migrációs útvonalakat, hiszen ez meg, meg fog maradni ez a fajta munka, de másik oldalon eh, tiszteletbe kell tartani azokat az aggályokat, amelyeket felvetettek a kollégák, hogy az illegális migrációt mennyire fogja érinteni esetleg ez a javaslat én egy, itt látom, hogy egyensúlyt kell a kettő között teremteni, és most Koferáti úrnak adom meg a szót, vagy, vagy ő is szeretném kiemelni, hogy milyen jó vele az együttműködés, valamint az Ample szakbizottság, foglalkoztatási szakbizottsággal is jól együtt tudunk működni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Morales úr. Köszönöm, hogy bemutatta a módosítókat és a jelentést. Valóban igaza van, ez csak egy szakasz eh, ebben a vitában. Nyilván ezt még nem zárjuk most le. Folytatjuk tehát ezt az eszmecserét. Először a tanács és a bizottság képviselőit hallgatjuk meg. Diane Schmidt asszony van jelen a bizottság részéről, hogyha itt van, akkor ő mondhatja el a véleményét erről a nagyon lényeges kérdésről. A harmadik országok beli állampolgárok belépése idén jellegű munkacéljából. Kérem, hogy röviden mondja el véleményét. Igen, én nagyon rövid tudok lenni, elnök úr. Köszönöm Morales úrnak és Koferati úrnak a módosítókat és a parlamenti képviselők munkáját is köszönöm. És egyetértek az általános észrevételeivel, amelyeket kifejtett. Úgy gondolom ez egy nagyon kényes kérdés a migrációval kapcsolatos, és ráadásul ennek is egy speciális körével a nagy védelmet igénylő munkavállalók kérdésével, és a bizottság kiegyensúlyozott szöveget szeretett volna alkotni. Nagyon sok vita volt a bizottságon belül az egyensúly kialakítása érdekében, hogy figyelembe vegyünk minden szempontot, amelyeket egyébként a módosítók is hangsúlyoznak. Az is látszik, hogy milyen sok a módosító és milyen sokszínűek. Rámutat ez a tény arra, hogy mennyire nehéz megoldani ezt a kérdést, és megpróbáljuk itt a parlamentben a képviselők és a tanács támogatásával megpróbálunk a lehető legjobb megoldást találni erre a kérdésre, és kompromisszumot kialakítani ezzel a fontos szöveggel kapcsolatosan. Egyetértek minden észrevételével teljes mértékben. Mi is figyelembe vettük ezeket a szempontokat, a vita csak javíthatja a szöveg minőségét. Szeretnék reagálni röviden néhány felvetésre. A módosítók is rámutatnak arra, hogy ezek a legvitásabb, a legfontosabb kérdések, ami a hatályt illeti, illetve azt, hogy lehetséges-e tagállam területéről kérelmeket befogadni. A bizottság úgy döntött, hogy harmadik országok állampolgáraira fogunk központosítani, az EU-n kívüliekre, hiszen a javaslat arra vonatkozik, hogy ők idén jellegű munkára, korlátozott időszakra érkeznek az Európai Unióba, és tudnunk kell, hogy a javasolt rendszer az átmeneti jellegét hangsúlyozza ennek a migrációnak. Ez egy olyan elem a rendszerben, amelyet lehet, hogy felül kell majd vizsgálni, ha kiterjesztjük a hatályt. Például nincsenek szabályok a családegyesítéssel kapcsolatosan, pontosan azért, mert egy időszakos migrációról beszélünk, úgyhogy erre majd vissza kell térnünk a hatály tárgyalásánál. Ami az ágazatokat illeti, ez is nagyon fontos kérdés, és a vita előkészítésében eh, is eh, sokszor felmerült. Vagyis eh, megvan a definíciónk a szezonális tevékenységekre vonatkozólag, és biztosítani szeretnénk, hogy az idényjellegű munkák beleférnek ebbe a fogalom meghatározásba, de figyelembe tudjuk venni a különböző tagállamok sajátosságait. Az idényjelegű munka meghatározása tehát szorosan kapcsolódik az ágazatokhoz. Nem írtuk körül az érintett ágazatok listáját a szövegben, a társadalmi partnereket szeretnénk bevonni a szektorok meghatározásába. Ez nagyon érdekes felvetés eredetileg nem így döntöttünk, mert úgy gondoltuk, hogy a tagállamoknak szeretnénk rugalmas mozgásteret adni, hogy a munkaerőpiacuk igényeit figyelembe tudják venni. Ami a munkakörülményeket illeti, voltak kérések arra nézve, hogy legyen egy zárt lista. Úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos itt az, hogy legyen egy cikk, amely arányos, és biztosítja az idény munkások védelmét, ugyanakkor figyelembe tudjuk venni azt, hogy egyszerű és vonzó rendszert szeretnénk kialakítani, hogy ezt aztán használják is, hiszen hogyha túlságosan szigorúra veszük a feltételeket, akkor mindig megvan annak a kockázata, hogy végül nem használják ki a rendszert. Ami a tartózkodás időtartamát illeti, a bizottság maximális időszakként hat hónapot javasolt minden naptári évben, vagy úgy is mondhatjuk, hogy egy 12 hónapos időszakon belül, a különböző tagállamok helyzetét figyelembe véve vannak olyan tagállamok, ahol három és hat hónap között van ez a korlátozás. A bizottság el tudta volna képzelni a kilenc hónapos tartózkodást is, és a hat hónapot úgy irányoztuk elő, hogy ez lesz valahol a félút a megfelelő kompromisszum. Persze nagyon fontos az idény munkások védelme, a lakhatásuk biztosítása. Itt eléggé általánosak az észrevételek, voltak kérések, hogy talán részletesebb legyen a szabályozás. Meg kell említeni, hogy valamiféle iránymutatás már található a jogszabályainkban, a hosszú távú tartózkodásra vonatkozó irányelvben, ahol világosak a lakhatási szabályok, ezt meg kell itt említeni, talán erre hivatkozhatunk. És a többi pontban nem is szeretnék belebocsátkozni a monitoring, a vizsgálat, a tájékoztatási kötelezettségek. Jövő héten egy portált fogunk elindítani, ez általános információkat is tartalmaz, valamint nemzeti weblapokhoz linkeket a bevándorlással kapcsolatosan, hogyha valakinek a tagállami szabályokra szüksége van, akkor azt ott találja meg, hiszen nem mindent Európai Unió szinten szabályozunk, tehát itt is lehet majd fontos szabályokat találni a migrációra vonatkozóan Köszönöm szépen, és most pedig az elnökség részéről Agnieszka Skiva asszonynak adom meg a szót, tessék parancsolni. Udzielenie Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az összes megkapott véleményért. Szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek is, akik találkoztak velünk, és elmondták a véleményüket az irányelvről. Ami a tanács álláspontját illeti, erről most nem szólnék, ugyanis az első találkozó migráció témájában szeptember 13-án és 14-én lesz, és ezután fogjuk majd az információkat átadni a tanács álláspontjáról. Köszönöm szépen. És először Koferáti úr következik, aki szintén részt vett a mm, módosítási folyamatban. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Claude Moránsnak és minden más kollégának, az ányék jelentéstevőknek, valamint más jelentéstevőknek, akik részt vettek a munka ezen első szakaszában. Ahogy Claude is mondta, ez egy nagyon kényes munka, mert olyan témákkal foglalkozik, amelyek terén a jogszabályok hiánya azt a helyzetet hozta, hogy az érdekelt személyek nagyon sok esetben szenvednek anomáliáktól, nincsenek meg a megfelelő jogszabályok, és ugyanazokon a piacokon sok esetben nagyon különböző jogszabályok léteznek. Én három dologra szeretnék utalni. Az első a végrehajtás, az alkalmazást illeti. Természetesen én értem a bizottság agájait is, és itt csak olyan személyekről beszélünk, ugye, akik az Európai Unió kívüli országokból érkeznek. E, arról is szó van, hogy egy átmeneti normát e, valósítsunk meg, amelyet az irányelv végrehajtása során az első szakaszban lehetne azok számára biztosítani, akik már itt vannak, bejöttek Európába, és e, akik szezonális, tehát idénymunkát végeznek az Európai Unión belül. Csak így lehetne biztosítani a, a szabályos folyamatokat a normák végrehajtása terén egy első szakaszban, tehát így kellene eljárni. A második kérdés a különböző ágazatokat illeti. Én meg vagyok győződve arról, hogy a leghatékonyabb megoldás az lenne, hogy szigorú, szigorú rendelkezései legyenek az irányelvnek. És aztán a tagállamok esetleg rugalmasabb szabályokat vehetne, vihetnének be ebbe a folyamatba de magának az irányelvnek mindenképpen fontos, hogy szigorú rendelkezései legyenek. A szociális partnereknek szintén részt kell venniük a rugalmasság biztosításában, a paritást biztosítani kell a szociális partnerek szintjén, a munkavállalók és a munkaadók szintjén, a nemzeti jogszabályoknak kellene egyfajta derogációt, vagy rugalmasságot előírnia, e, előírniuk. Természetesen én tudom, hogy ez a folyamat nem igazán egyszerű, mert az egyes tagállamokban nagyon nagy különbségek vannak, tehát a homogenitás szempontjából nem könnyű megtalálni a megfelelő megoldást. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy az irányelv szigorú legyen, viszont a rugalmasságot is biztosítani kell a tagállami szinten van egy másik, egy harmadik megjegyzésem az időtartammal kapcsolatosan. A Livel Bizottságban már erről volt szó többször. Én úgy gondolom, hogy a jó megoldás az lenne, hogyha hat hónapot vesszük alapul, de lehetővé téve a 12 hónapos keretet egy hosszabb időtartam, például a kilenc hónap, azt hiszem, nem igazán lenne hatékony ezen eszköz végrehajtása során. Ugyanis vannak olyan idény munkák, amelyek nem fejeződnek be Mm, mondjuk csak a nyár végén, vagy a tél végén, hanem esetleg tovább tartanak, de általában az idénymunkások nyáron dolgoznak a turisztikai tevékenységek például tovább tartanak, mint mondjuk a nyári hónapok. Tehát a 12 hónapos kereten belül elképzelhető ez a 6 hónapos időtartam. Azt hiszem ez lenne abszolút módon a legkedvezőbb megoldás. Természetesen a bizottságnak meg kell találnia a leghatékonyabb megoldást. Köszönetet mondok az eszmecseréért és az együttműködésért a munka során. Köszönöm. Papadopulu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kényes ügy, és meg kell találni mindenképpen a megfelelő egyensúlyt a kérdés, az eszmecsere még mindig folyik e, e, kérdéssel kapcsolatosan, és a mi eszmecserénk most már a második. A FEM bizottsággal is volt már egy meghallgatásunk. Igen, nagyon komolyan kell venni ezt a témát, és meg kell állapodni minden érintett féllel, ahogy elhangzott Moraes úr és Sergio részéről is. Az Európai Unión belül nagyon sok a nő munkás, és nagy kívásoknak kell megfelelniük. Sok esetben a női munkásokat kihasználják. Ugye itt a jövedelmezés, aztán a, az elszállásorás során sok esetben, hogyha terhesek, akkor is, vagy szexuálisan bántalmazzák őket, szexuálisan kihasználják őket. Éppen ezért a női idény munkások, vagy női idény munkás nők helyzete sokkal nehezebb, mint a férfi idénymunkásoké. Mindezt szintén figyelembe kell venni a véleményünk kifejtésében. Aztán az információhoz való hozzáférés. Támogatást nyújtunk a női idény munkásoknak. Sok esetben nem is tudják, hogy mik a jogaik. Éppen ezért az információkhoz való hozzáférés alapvető a nők számára. Aztán a monitoring rendszer, a különböző mechanizmusok ellenőrzése is fontos, és a mechanizmusokat úgy kell kialakítani, hogy, hogyha a nőket kihasználják, áldozatokká válnak, akkor igenis férjenek hozzá az információkhoz, és álljanak ki jogaiért, jogaikért. Köszönöm. Papa Nikolau úr. Köszönöm szépen. Görögül fogok én is beszélni, hogy pontosabb legyek és gyorsabb legyek. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok Morais úrnak a kiváló vélemény devezetért, a kiváló együttműködésért, és Szeretnék Koferátiónak is ugyanígy köszönetet mondani az együttműködésért. Számos témáról volt már szó a jelentéstevőkkel, az árnyék jelentéstevőkkel, és már az kezdetektől fogva az EPP-nek megvolt a nagyon világos véleménye. Tudjuk, hogy nagyon komolyan kell venni az idény munkások témáját mindenkinek hozzá kell járulnia a probléma megoldásához. Vannak olyan ö, esetek, amikor is kihasználják az idénymunkásokat, és ezek olyan esetek, amelyekkel azonnal kell foglalkoznunk, és be kell szüntetni az ilyen eseteket. Olyan keretre van szükség, amely lehetővé teszi ezen személyek megfelelő védelmét a tagállamokban. Mindez mit, mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy az alapálláspontoknak az kell lenni, hogy fel kell lépnünk minden ö, szintű ö, visszaéléssel a jövőben. Tekintettel arra, hogy ez az irányelv csak a harmadik országokból érkező dolgozókra vonatkozik, akik az Európai Unióba jönnek dolgozni. Felmerül a, a kérdés, hogy mi van azokkal, akik már itt vannak Európában, akik már itt tartózkodnak, de tudjuk, hogy a különböző országokban a válság miatt már nem akarnak idény munkásokat alkalmazni, és akkor azt mondják a kollégáink, hogy ezekkel a dolgozókkal is foglalkozni kell. Hogyha már valaki szabályosan bent tartózkodik az Európai Unióban, akkor a keretnek rájuk is kell vonatkoznia egy idegenesen az EU-ban tartózkodó polgárnak nagyon nehéz egy más országba mm, elmenni több mint három hónapra a Schengeni rendszer miatt. Tehát, hogyha az idénymunkások számára meg akarjuk oldani ezt a problémát, akkor a Schengeni kódexet is meg kell változtatni. Azok, akik már hosszabb ideje itt tartózkodnak, és tartózkodási engedélyük van, elmetnek más tagállamokba dolgozni. Aztán ott van a menekültek kérdése, akik menekült joghoz folyamodnak. Mindenki tudja azt, hogy milyen ö, problémák kapcsolódnak a teljes menekültügyi csomaghoz. Itt nem csak az idény munkásokkal kell foglalkoznunk, úgy, hanem azon munkások csoportjaival is, ö, akik már itt itt tartózkodnak azonon belül hosszabb ideje. Azt is világossá kell tenni, hogy az álláspontunk itt nem csak az álláspontokat nem csak azért kell megerősíteni, mert a bizottság álláspontja is ezt kívánja, hanem mert nagyon sok ága van, elágazása van ennek a jogszabálynak, nagyon sok témát fed le. Én terjesztettem be módosító indítványokat, például azokkal a dolgozókkal kapcsolatokkal, akik már itt vannak az Európai Unión belül, akik már esetleg uniós polgárok is ami az illegális munkásokat illeti. A következőket mondanám. Mondjuk valaki bejön illegális módon egy EU tagországba, akkor mik a lehetőségek? Vagy vissza mennek ugye a saját hazájukba, vagy pedig egy bizonyos ideig itt maradnak az unión belül, aztán később mennek vissza, milyen üzenetet küldhetünk ezen személyek felé. Például az illegális migrációt alapul véve, valaki bejön illegálisan, fontos egy üzenet számára, és ezek az üzenetek nagyon fontosak. Észak-Afrikából, Szíriából, máshonnan jönnek be illegális bevándorlók, mi az üzenetünk? Az, hogy vannak lehetőségek, tehetnek valamit. Tudjuk azt is, hogy nagyon sok visszaélés volt a ügy területén is, voltak olyanok, akiknek nem volt joguk, és visszaéltek a, azzal, hogy végül is kaptak menekült státuszt. Számomra ez mind aggasztó, és fel kell tenni a kérdést, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, esetleg a visszaélések növekedni fognak, nagyon sok olyan dolgozó van benne az EU-ban, akik nem munkások, de nincs semmiféle dokumentumok, hogy mi lesz ezekkel. Tehát mit is akarok mondani mindezzel? Azt, hogy a mi módosító indítványaink, mint más kollégáké is, a jelentéstevő által javasoltakra vonatkoznak. Tudjuk, hogy mik a problémák, és egy olyan keretet szeretnénk felállítani, amelyeket amelyet jól lehet végrehajtani a tagállamokban, várjuk a kommentárokat, jövő héten is lesz egy vita, ezt is várjuk, és remélem, hogy minnyáján egyetértünk majd a pozitív konklúziók terén mindenki számára. Köszönöm szépen, elnök úr! Menjünk vissza egy kicsit arra a kérdésre, hogy miért akarunk szabályokat hozni az idénymunkásokra vonatkozóan a zöldek, és az én megítélésem szerint azért, mert látjuk, hogy szükség van arra, hogy szabályozzuk Európában az idény munkát, és látjuk azt is, hogy nagyon rossz munkakörülmények között dolgoznak az illegálisan itt tartózkodó idénymunkások. Ezt szeretnénk, hogyha véget érne ez a helyzet, és ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha azt mondjuk, Európa elfogadja azt, hogy egy a mi kontinensükön van munkacélú migráció, alacsony vagy végzettség, vagy egyáltalán minden képesítés nélküli emberek is ebben részt vesznek, és meg kell tennünk mindent, hogy ezek az emberek jó körülmények között dolgozhassanak. Ha akarunk egy ilyen szabályozást, akkor meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni az eseményeket és ezzel kapcsolatos módosítót nyújtottam be. Legyen inspekció, ellenőrzés a munka munkát kell, hogy ellenőrizzék, Hogyha a tanács, tagállamok azonban nem hajlandók ellenőrizni, megvizsgálni azt, hogy mi történik a gyárakban, vagy a mezőgazdaságban, vagy a kertészetben, kertészetekben, akkor nem lesz soha hatékony rendszer. Mindenki, aki azt mondja, hogy ezzel egyfaj, egy, ezzel tulajdonképpen megnyitjuk az illegálisok számára a legális munkaerőpiacot, hát azt mondom, hogy ez most akkor miért baj? Ugye most azt akarjuk szabályozni, azért akarjuk szabályozni a területekkel, területet, hogy legálisan dolgozhassanak az illegálisan tartózkodók is, de csak egy átmeneti időre. Kedvék el, hogy valaki illegálisan tartózkodó jelentkezik egy hat hónapos legális idény munkára. Tudjuk, hogy hol lakik, ismerik, ismerik a nevét, megismerkedünk a családjával, és azután a hat hónap után vissza kell térnie a származási országába ennek a személynek annyiban, hogyha jól, akkor kerülhet ez így, hogyha jól szervezzük meg az ellenőrzést. Az ellenőrzésről több tagállam azt mondja, hogy ez az én ügyem, ezt mi szabályozzuk, és hogyha nem, ti nem szabályozzátok, akkor hát nektek lesz majd igazottok, akkor valóban itt lesz egy lyuk, amin az illegálisok keresztül bújhatnak. Én saját magam egyébként azt szeretném, ha azt mondanánk, az illegálisok számára így egy legális létet tudunk biztosítani Európában. Ezt szívesen mondanám ki, de attól tartok, hogy ettől még azért néhány évvel messzebb vagyunk. Ezért azt gondoljuk, és ez kulcsfontosságú. Egy olyan rendszert hozzunk létre, amelynek kapcsán Európa, Európának lassan kevesebb szükséglete lesz illegálisan dolgozókra, és tisztességes munkakörülményeket kell biztosítanunk ezeknek az embereknek, esélyt arra, hogy az életüket felépítsék itt nálunk. És végül még egy utolsó gondolat, ez számunkra az első lépés egy tágabb, szélesebb jogalkotói környezetben, amelyel a munka célú, munkavégzés célú immigrációt akarjuk majd szabályozni, hiszen nem tisztában kell látnunk annak, hogy az előreg, előregedő társadalom miatt erre mindenképpen szükség lesz. Köszönöm szépen. Nagyon célszerű talán emlékeztetni arra, hogy nagyon sok képviselő azért van itt most közöttünk, mert szeretnének részt venni a szavazáson, amit 10 óra 45-re irányoztunk elő. De azért még néhány képviselőnek megadom a szót, kérek azonban mindenkit, hogy rövid legyen, hogy megkezdhessük majd a szavazást, hiszen sokaknak még más kötelezettségeik is vannak. Ernst asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem az idei munkával és az a helyzet, mint a tyúk és a tojás, mi volt előbb. A, most az idei munka már létezik, és itt adott a helyzet, szabályoznunk kell. Ugyanis meg kell változtatnunk az idény munkát, ugyanis legszörnyebb módon kizsákmányolják ezeket az idény munkásokat a munkaadók, itt a bérdömpinget, kell említenünk, sokszor rabszolgához hasonló körülmények között élnek ezek az emberek. Mi a legfontosabb eleme ennek az egész problematikának? Én személy szerint nem gondolom, hogy e, körkörös migrációról itt beszélhetnünk. Ezt tízszer is újra kitalálhatjuk, áriákat énekelhetünk ennek az előnyeiről, de körkörös, cirkuláris migráció igazából nem létezik, csak nagyon-nagyon kevés esetben. Éppen ezért el kell gondolkoznunk azon, hogy a e, szezon vagy idény munkásokkal kapcsolatban mit is akarunk. Papa, Papa Nikolaou mondta például, hogy akik már az EU-ban tartózkodnak, azoknak más e, lehetőségeik vannak dolgozni, mint a többieknek. Ez egyszerűen nem igaz. Németországban például nagyon sok embert megtűrnek a hatóságok, nem toloncolnak ki, és akik már évek óta Németországban élnek, de még sincs lehetőségük dolgozni és vannak más országok is persze, de most csak Németországnak egy ezt csak Németországot említeném példaként. Ezért elgondolkozhatnánk azon, nem lenne értelme annak, hogy az EU teljes terület területét tekintsük az idény munkára alkalmas egy területnek. Itt nem csak a, amit Argentini asszony mondott, az illegalitás szempontjait kell figyelembe venni, hanem nagyon sok más jogi szempontot is. Németországban nagyon-nagyon nehéz lenne egy ilyen tevékenységet engedélyezni. Azt hiszem, ezen még gondolkoznunk kell, hogy mi lenne a megoldás. Másodszorban nagyon fontos, hogy a munka körülményeket világosan definiáljuk, és az általunk fontosnak tartott kritériumok alapján. Ez a 153. cikk egy a B pontja, az EU szerződés cikkéről beszéltem, azután um, vannak ILO egyezmények, ezeket alaposan elő kellene venni, megvizsgálni, Nézzük meg, hogy um, ezek alapul szolgálhatnak-e arra, hogy a világosan definiáljuk a munka körülményeket. A migráns munkavállalókra vonatkozó egyezmény például nagyon hasznos támpontokat adhat. Az összes módosító indítványaink lényege az, nem akarjuk, hogy nem lehet megengedhető a diszkrimináció, vagy, vagy nem, vagy egyebek alapján. Azt hiszem, hogy még a megfogalmazásokon vitatkozhatunk, de kérem, hogy ezzel a kérdéssel még tényleg behatóan foglalkozunk. Mi is az, hogy idény munka? A balti tengernél nyaraltam, és ugye tavasszal, nyáron és ősszel is van idény munka. Ez a helyzet. Mi az, hogy szezon? Fogalmam sincs róla, hogyan definiálják azt, hogy szezon, hogy idény. Ez nagyon nehéz. Mindenképpen korlátozni kell a munka végzés időtartamát. Jó, lehet ez hat hónap, fél év, de azt még mindig nem látom világosan, itt persze beszéltünk különböző ágazatokról, de talán még ennél észszerűbb megoldások is vannak. Jó lenne, hogyha a raportőr és az árnyék előadókkal ezt, ezeket a kérdéseket még egyszer átbeszélnénk, mert szerintem itt nem világos még a szabályozás. Nagyon fontos még számunkra az, hogy világos követelményeket fogalmazunk meg a munkaadókkal kapcsolatban. Nagyon sok követelményt fogalmaztunk meg a módosító indítványokban a munkaadókra vonatkozóan, ahol kik fekete munkát, fekete munkavállalókat foglalkoztatnak, vagy nem fizetnek adót, persze megfelelő szankciókra szükség van. A munkaadókkal kapcsolatos rész tehát nagyon fontos elem a javaslatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 15 perc késésben vagyunk, és még vannak hárman, akik szerepelnek a felszólalók listáján, ők szeretnének szót kérni. Kérem, hogy egy percben szólaljanak fel mind a hárman, hogy le tudjuk zárni ezt a vitát, és aztán meghallgathassuk az előadó véleményét, Claude Moraes úr véleményét. Most Mulder úr következik egy percben. Nagyon jó. Elnök úr, jobb lett volna, hogyha az elején mondja, hogy röviden szóljunk, nem csak az utolsóknak. De minden esetre nagyra értékelem a két koordinátor erőfeszítéseit valóban. Minél nagyobb konszenzust kell kialakítani, és meg kell találnunk a közös többszöröst, a legkisebb közös többszöröst, közös nevezőt ebben a csoportban a mezőgazdaság, kertészet, turizmus, ezek olyan területek, ahol a szociális partnerek véleményét is ki kell kérnünk, de nem az övék az utolsó szó, ebben egyetértek Morás úrral. Én nem segíteném elő az illegális tartózkodást az Európai Unióban, úgyhogy ne adjunk esélyt az illegálisan tartózkodóknak a munkavállalásra, ez rossz benyomást keltene. A lakhatást a minimális normáknak megfelelően kell biztosítani, ami a szerződést illeti, ez tartalmazza a visszatérés költségét is, vagyis az eredeti országban való visszatérés költségét, és a hat hónapos időszak maradjon meg. Úgy gondolom, ez egy percben ennyi fért bele, elnök úr. Köszönöm szépen Mulder úr, és köszönöm, hogy figyelembe vette a korlátozottságainkat. Megpróbálok rugalmasan elnökölni, de amikor szigorú szabályokat határozok meg az idővel kapcsolatosan, akkor ez miatt van, hogy időről időre önkorlátozásra van szükségünk, önmérsékletre, ezt várjuk a képviselő kollégáktól. Úgyhogy most Pirken úrnak adom meg azt. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy nagyon érzékeny kérdés az idény munka. Tudjuk azt is, hogy itt különböző szükségleteket, érdekeket figyelembe kell venni, a vállalatok, a munkavállalók érdekeit, tehát egy nagyon komplex témakörről van szó. Nem szeretném azonban azt, hogy valamit ne válasszunk külön világosan. Ez a legfontosabb. Egy irányelvről beszélünk, amely az idény munkával foglalkozik. Nem az a témánk, nem a munka, hogy most a, az illegálisan tartózkodók legalizásáról, vagy a menedékkérőkről vitatkozunk. Itt még nagyon sok téma belevegyül a fő kérdésbe de kizárólag az idény munkások foglalkoztatásáról beszéljünk ezen irányelv kapcsán, tehát óvok attól, hogy itt keveredjenek különböző dolgok. Egy megjegyzésem az időtartamra vonatkozóan. Arról van szó, hogy lássuk a valóságot, és maradjunk rugalmasak Eh, sokszor vannak olyan intény, idény munkások, akik eh, télen dolgoznak, mások nyáron, eh, de nem lehet a naptár évet alapul venni. Azt hiszem, hogy jobb, hogy ha a naptár év helyett 12 hónapos időtartamról beszélünk és ez hagy rugalmasságot, hogy az egyes tagállami érdekeket figyelembe lehessen venni, és ezen belül a 12 hónappal lehet azután a 6 vagy 9 hónapos idénymunkát megtenni. A másik hogy a tagállam nyújtsa ebbe a kérelmet. Itt megint csak rugalmasságra van szükség. Hogyha ismételten valaki megsérti a nemzeti jogszabályokat, törvényeket, akkor lehessen elutasítani a kérelmet, és ne csak egyszeri jogsértés esetén, amit jelenleg tartalmaz a bizottság javaslat tervezete. A harmadik dolog pedig a szerződés meghosszabbítása, vagy munkadó, másik munkadóhoz való átkerülés. Mondjuk egy szállodában azért a tulajdonosnak arra kell hagyatkoznia, hogy rendelkezésre állnak a, az idény, a szezonálisan nála dolgozók, tehát a váltást csak akkor engedjük meg szerintem, hogyha a munkavállaló a munkadó jogait megsérti, akkor persze erre lehetőséget kell adni. De a tervezés biztonsága, rendkívül fontos. Ne fordulhasson elő az, hogy egy vállalkozó felvesz egy munkavállalót, és aztán 14 nap múlva azt mondja, hogy bocsánat, de megváltozott a helyzet, és ezért most egy máshol kell majd dolgoznia tovább. Itt bizonyos korlátozásokra mindenképpen szükség van, hogy biztonságosan lehessen tervezni. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Bronx úr. Köszönöm szépen. Amikor az idei munkásokat alkalmazzák, milyen gyakran hirdetik meg helyben ezeket a munkahelyeket. Nagyon nagy anomália alakul ki, hogyha a harmadik országbeli eh, állampolgárokat alkalmaznak, miközben helyben munkanélküliek a helyi állampolgárok az idény munkások sokszor szörnyű körülmények között dolgoznak alacsony fizetésért, de aztán találkoztunk olyan helyi munkanélkülieket, akik kevesebbet kapnak, mint a minimum bér, de mégis többet, mint a harmadik országbeli idénymunkások. Nyilván a munkadó a harmadik országbelieket választotta, hiszen őket könnyebben kihasználhatja, kizsákmányolhatja. Sok munka adó nem embernek tartja a munkavállalókat, hanem termelési tényezőnek, és az idény munka ehhez hozzájárul. Hány idény munkás marad az országban, miután lejárt a munka időszaka, ez egyszerűen hozzájárul az illegális migráció fokozásához. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Akkor hallgassuk meg az előadott Morales úrat. Nem akarom elhúzni az időt, tudom, hogy késésben vagyunk, világos, hogy az árnyék előadók pontosan megértették a javaslatot, és azért is hálás vagyok, hogy világosan fogalmaztak, és nagyon határozott álláspontot alakítottak ki már ebben az előzetes szakaszban is, és így pontosan tudom, hol vannak a harcvonalak, hol vannak a frontok, és nem is akarok többet beszélni, hiszen ezzel tovább elhúznánk a szavazás időpontját. Több mint 20 nyújtottak be még módosító indítványt. Köszönöm Kaferáti úr munkáját, Papadopoulou asszony véleményét. Tehát mindenkinek a munkájáért nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Morales úr. Akkor lépjünk azonnal a szavazásra. A költségvetési módosításokkal kapcsolatosan. Van egy szavazólistánk is, ezt az előadó állította össze Franciska Keller asszony. Szeretne bevezetőt tartani, vagy pedig szavazzunk azonnal? Subject, budget... Nem akarok bevezetőt tartani, világos a költségvetés, de van egy kis hiba a szavazólistán. A harmadik oldalon Az 5, 6, 46-os és 47-es módosítók azonosak. Itt egy mínuszt kellene látni az előadó álláspontjánál. Tehát itt van az 56-46-os, 56-47-es módosítók, ezek azonosak. Az előadó álláspontjánál ne plusz, hanem mínusz legyen, ennyit szeretnék módosítani a listán. Gantz asszony vissza szeretne vonni egy módosítót, ha jól értem. Igen, köszönöm szépen. Gönc asszony. Igen, az 5674-es nem volt kellő előkészület, ezzel kapcsolatosan legközelebb fogjuk benyújtani. 5674-esről beszélek tehát. A hatodik oldalon van. We are proceeding. Getting started, of course. Akkor elkezdjük. Remélem, hogy mindenkinek megvan az elektronikus szavazókártyája. Oké. Okay. Then... Hát, ha minden rendben van, akkor elkezdjük. 56.00 módosító kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 56.01, 56.07-es megegyeznek, kiszavaz mellettük, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56.28-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 56 02 56 29 megegyeznek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 30-as mellett ellen tartózkodást elutasítottuk. 56-31 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 56-03 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-32-es mellett ellen tartózkodás ezt le kell ellenőrizni, tehát akkor szavazunk. Megnyitom a szavazást. Huszonketten mellette, tizenhatan ellene, 22 against 17, still a majority against... Tehát van, akiknek nem működik a... Igen, nem működik valakinek a kártyája. Tehát 22-en mellette, 19-en ellene. Tehát megvan a többség. Ismételjük meg nem, 22, 19 volt. Ezt el, elfogadtuk tehát. 56, 33. Szóval ez mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 56. Nem, akkor ellenőrizzük le az előzőt 56 33-ast ellenőrizzük le elektronikusan. Now closed. Lezártam a szavazást. 26-an ellenez, ellene, 16-an mellette elutasítottuk. 56-34-es okafogyottá válik. És akkor most következik 56-32-t elfogadtuk. Akkor az 56-35-ös. Nem, bocsánat, mondja az elnök, nem, <clears throat> nem, mert az előző elutasítottuk. 56-04 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 56-35-ös mellett ellen azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük le az 5635 ös Megnyitom a szavazást. Lesz. Lezárom a szavazást. 24-20 ellenében elfogadtuk, tehát 5636 os mellett. Ellen. tartózkodás elfogadtuk. 5605-ös. Nem, ez fogyottá válik. 5606-os mellett. Ellen. Tartózkodás. Hát ezt le kell ellenőrizni. 5606-os. Lezártam. 22-22 ellenében tehát elutasítottuk. 56, 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 38-as okafogyottá válik, 56, 39 és 40 megegyeznek, ellen, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 56, 07-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tovább megyünk. 56, 41, 56, 42 megegyeznek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5608-as. Két részben szavazzunk, első része mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le, tehát az első rész, 5608-as első részére szavazunk. Lezártam a szavazást. 26-18 ellenében elfogadtuk. és a második része szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-43-as mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. 56.09 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 56.44 mellett ellen tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk, 56-45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig 56-46 és 56-47-es megegyeznek mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le, tehát akkor a megegyezőkre szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-21 ellenében el, elfogadtuk. Elfogadtuk, most pedig következik az 56-48-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 56-10-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 56-49 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56 keresem, keresem. 56 11-es okafogyottá válik, a következő is és akkor 56-51-es következik mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 56-53 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 56-54-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 56-13-as mellett, ellen, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, 56-13-as, megnyitom a szavazást, lezárom, 20-25, elutasítottuk, 56-55-ös, mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 56-56-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56, 60-as következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-61-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-14-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 56-15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 56-62-es mellett ellen tartózkodás. Én azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. Elfogadtuk, igen. 56-63-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 56-64-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 5666 os Itt a megjegyzésekről van szó. 5665 ös Muller úr mellett ellen tehát az 5665 65 ösről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-66-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-17 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le az 56-17-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 27-18 ellenében, tehát elfogadtuk. 56-18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 56-19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 56-20-as mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. 56-21 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-67-es mellett, nem, bocsánat, megy az elnök, ugrottam, 56-22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 56-67-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. A, most két 68 és a 2469-es szintén megegyeznek, hm, ezeket is elfogadtuk. 56-70-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-71 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-72 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 56 25 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 56-26 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 573 ellenőrizzük le az előzőt. Tehát 56-26-os ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. 27-18 ellenében elfogadtuk, 56-73-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig áttérünk a véleménytervezetre. Ez már itt az utolsó szakasz. Egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Nem? Akkor ellenőrizzük le. A kettes módosítót ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-21 ellenében elfogadtuk. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett. Hatost ellenőrizzük le. Mindenki akarja az ellenőrzést a hatosról, akkor ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást a hatos módosítóról. Lezárom. 30-14, elfogadtuk. Hetes módosító, hetes mellett. Ellen. Hát ez most nem világos. A hetest ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 22-22 ellenében elutasítottuk. 8-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszumos módosító két részben első része szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Következik a 9-es módosító, nem ez okafogyottá válik, a, tehát akkor a 10-esre szavazunk mellette ellene tartózkodás a tízest ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárunk. 26-18 ellenében elfogadtuk. Következik a 11-es szóbeli módosító. Rendben van? Mellette? Ellene? tartózkodás. Ellenőrizzük le a 11-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. 25-20 ellenében elfogadtuk tehát, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, azt hiszem, de ellenőrizzük le a 12-es módosítóról, megnyitom a szavazást. 23-21 ellenében elfogadtuk. De hát nem emelték fel megfelelően a kezeiket, de hát elfogadtuk, ahogy láttuk. Most pedig a 14-es, nem, 13-as következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le ezt, és jó, a 13-ast ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizenhat, huszonkilenc, elutasítottuk. Tizennégyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a módosított szövegről szavazunk elektronikusan. A módosított szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom. 42-en mellette, ketten ellene. Ezt a vélemény tervezetet elfogadtuk, és üdvözöljük, és köszönjük Keller asszonynak a munkáját. Now we turn back to Iacolino. Most a Jakorino jelentés következik. Thank you all. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm a tagoknak, a képviselőknek, akik részt vettek a szavazásban, és pedig kérjük figyelmüket. Azonnal folytatjuk a munkánkat. pedig az ötös napi rendi pontról van szó, harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei. Ez a téma. Már volt erről a témáról szó, aztán az idény munkásokról beszélünk, most pedig erről a nagyon fontos dossziéről lesz szó, amely a migrációs csomaghoz tartozik. Itt a jelentéstevőnk Salvatore Iacolino képviselő úr. 251 módosító indítványt terjesztettek be. Meg fogjuk hallgatni majd a bizottság képviselőjét, de először Jakolin úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a dosszié E dosszié során e, tárgyaltam az árnyék jelentéstevővel, a bizottsággal, a lengyel elnökség képviselőivel, és e, elég e, feszült volt a vitánk, ahogy az elnök úr is említette, több mint 250 módosítót terjesztettek be, és ez is jelzi azt, hogy mennyire érdeklődnek a különböző frakciók ezen irányelv iránt, nevezetesen, ahogy már volt róla szó. Ez a téma egy átfogó migrációs csomaghoz tartozik, És itt nem csak arról van szó, hogy szabályozzunk bizonyos helyzeteket, hanem hogy garantáljuk harmadik országbeli állampolgárok számára az unióba való belépést olyan dolgozókról van szó, akik specialisták, kompetens, magasan képzett munkavállalók, és, és hatékony munkát tudnak végezni az Európai Unión belül. Én tanulmányoztam és értékeltem a, a nagyon sok hozzájárulást, a nagyon sok módosító indítványt. Nagyon rövid most az időm, de szeretném bemutatni, hogy mik is voltak a főbb módosítók itt természetesen az Emplő bizottsággal is megpróbáljuk a, kialakítani a megállapodást ugyanis az Emplő Bizottságban is van egy kollega nő, aki e témával foglalkozik, és együttműködik a két bizottság. Nagyon figyelmesen végigolvastam a kollégák által beterjesztett módosítókat, természetesen, ami a különböző definíciókat illeti, meg kell határozni például a vezetőkkel kapcsolatos feladatokat. Hmm, egyes kollégák, például Gönc kollega nő is terjesztett be nagyon érdekes módosító indítványt, amely lehetővé teszi majd a kompromisszum kialakítását is. Vannak olyan módosítók, amelyeket osztok, amelyekkel egyetértek vannak, amelyek kevésbé értek egyet. De Jon Christensen és más kollégák is aláhúzták azt, hogy annak érdekében, hogy valaki például egy multinacionális vállalat képviselőjeként egy harmadik országból Európába kerülhessen, speciális felkészültségre van szüksége, például műszaki területen. Hát itt természetesen nem mindenki ért egyet ezzel. Aztán az irányelvben olyan rendelkezés is van, amely a normatívákról szól, aztán a gyakornokok helyzete is elég nehéz. Itt is ki kell dolgozni a közös véleményt az elkövetkezendő hetekben az árnyék jelentéstevőkkel ugyanis vannak egyesek, akik ki szeretnék venni a normatív részt a szövegből. Én úgy gondolom, hogy kompromisszumot kell kialakítani, bizonyos definíciókat pontosítani kell, vagy át lehet venni bizonyos irányelvekből fontos definíciókat. Ami a munkaidő tartamot illeti, ugye e, e témát illetően egyesek azt mondják, hogy 12 hónap elég, van, aki azt mondja, 12 hónap kell, van, aki azt mondja, hogy 6 hónapot vegyünk alapul, van, aki úgy gondolja, hogy mindenképpen biztosítani kell a szakmai folytonosságot. Tehát ezekről a témákról kell majd tárgyalnom még az jelentéstevőkkel, aztán a családtagok számára lehetőséget nyújtani, hogy kövessék a, az adott dolgozót. Mulder úr ezzel kapcsolatosan nyújtott be módosítót. aztán hogyan lehet biztosítani, hogy egy adott dolgozó családtagjai is követhessék őt, és, és munkát kaphassanak. Látjuk azt, hogy itt egyfajta diszparitás, diszparitás van a, mm, a piacon, és ezt is értékelni kell. harmadik országokból bejövő dolgozók családjait érintően, az Európai Unión belüli mobilitás egy másik téma, tehát egy harmadik országbeli állampolgár, mondjuk aki Észak-Afrikából érkezik, és tevékenységét mondjuk egy görögországi vállalatnál kezdi el, de aztán át akar menni Olaszországba, akkor számára nagyon szigorú jogszabályok léteznek, és nem veszik figyelembe mindig az adott dolgozó jogait. Én úgy gondolom, hogy újabb rendelkezésekre szükség van, de mindenképpen nem lehet akadályt eh, állítani a folytonosság elé. Tehát eh, a második tagállamban mindenképpen folytatnia kell az adó dolgozónak a munkáját, ezt számára biztosítani kell. El kell gondolkodni az irányelv megfelelő végrehajtásán, alkalmazásán ezen a területen is. Az irányelv végrehajtása során mm, vannak bizonyos területek, ahol egyfajta rugalmasságra lesz szükség. A szakszervezetek szerepéről is volt már szó. Mm, nem lehet teljes mértékben kizárni bizonyos ágazatokat ebből az irányelvből, mert úgy gondolom, hogy biztosítani kell a fiatalok számára, a fiatal bevándorlók számára az, hogy hozzájáruljanak hatékony módon az uniós tevékenységekhez, például a multinacionális vállalatoknál, amelyek az unió területén tevékenykednek. Azt hiszem, hogy a tanácsnak is foglalkoznia kell ezzel az irányelvel, éppen ezért fontos meghallgatni a tanács és a, képvisel, és a bizottság képviselőinek a véleményét. De e, az árnyékjelentéstevőkkel való együttműködésem is e, a továbbiakban biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy egy nagyon jelentős, e, hatékony jelentést tudjunk kialakítani, és megegyezhessünk. Köszönöm, köszönöm Jakolino kollégának. Magunkkal cipelünk egy kis csúszást egész délelőtt. 12 helyett azt hiszem egy kicsit később lesz majd a koordinátorok ülése, most bejelentem azért, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy tartsuk az időkeretet, hiszen délután, ebédszünet után is sok feladat vár még ránk. Most a bizottsághoz és a tanács képviselőjéhez fordulok. Diane Schmidt asszony képviseli a bizottságot, öné a szó. Köszönöm, nagyon rövid leszek, ugyanis tényleg nincs sok időnk, nem megyek végig az összes pontokon, ahogy az idénymunkások esetében ezt megtettem. Jakolino úrnak és Jakoncári asszonynak szeretném megköszönni a munkát, a módosítók nagy száma, ugyanúgy, mint az idény munkairányabb kapcsolatban, világosan mutatja, hogy egy nagyon érzékeny kérdésre van szó, kiegyensúlyozott szöveget kell megalkotnunk. Fontos ügy a definíció kérdése. Most eh, nem kívánok eh, rátérni a eh, vezető szakember, illetve gyakornok definícióval kapcsolatos problémákra, de mindenképpen rendelkezésükre állunk, és két oldalú megbeszélések kapcsán is örömmel bármikor rendelkezésükre állunk. Köszönöm. Most pedig a lengyel elnökség képviseletében Agnieszka Skiba asszony hozzászólását hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. A bizottsághoz hasonlóan mi is szeretnénk elsősorban Jakolino úrnak megköszönni az együttműködést ezzel a dossziéval kapcsolatban. Ugyanúgy, mint az idény munka esetében, a vállalatcsoporton belüli áthelyezés irányelv szeptember 14-15-i plenáris ülésen majd egy téma lesz, és akkor fogunk beszámolni a tanács részéről a dolgok állásáról. Most Liza Jakonszári kollégánőnek adom meg a szót, aki a Foglalkoztatási Bizottságban ennek a dossziénak, ennek a témának az előadója. Köszönöm, csak nagyon röviden kívánok hozzászólni. A foglalkoztatási szakbizottság részéről több mint 160 módosítót nyújtottak be a kollégák nagyon sok érdekes dolog kapcsán. Volt például egy olyan képviselő, aki azt kérte egy módosító indítványban, hogy Eh, adjunk prioritást, eh, elsőbséget eh, a saját tagállam belieknek, a harmadik országok beliekkel szemben. De alapvetően azt mondhatnám, hogy nincsenek nagyon nagy különbségek, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy hogyan kezelik a tagállamok a koncerneken, a vállalatcsoportokon belül áthelyezett munkavállalók ügyeit. Módosítást nyújtottak be a menedzser, a vezető, illetve a szakember definíciójával kapcsolatban, és a trainee definiálása, tehát vezető pozícióra előkészítendő munkatársa definíciója is egy olyan kérdés, amivel még foglalkozni fogunk. Az én frakcióm számára különösen fontos a 14. cég, eh, amely a jogokkal eh, foglalkozik. Nagyon lényeges, hogy egységesen kezeljük a jogokat, eh, mindenképpen garantálni kell ezt. Bérfizetés ügyekben a nyugdíj, a társadalombiztosítás, a munkakörülmények, munkafeltételek kapcsán, de említhetném a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának az ügyét is, ezzel összefüggésben sikerült is már megegyezésre jöttünk a single permit, eh, az egységes eh, munkavállalás és tartózkodási engedély, az összevont engedély keretirányelv kapcsán, és eh, most is hasonló egyetértésre törekszünk. A frakciómnak az a véleménye, hogy az ilyen vállalatcsoporton belül áthelyezett munkavállalókat önálló külön kategóriáként lenne célszerű kezelni. Nagyon lényeges az, hogy két különböző utat a munkaerőpiacon teljesen külön válaszunk egymástól régebben is itt problémákat jelentett, hogyha ez a két külön kategória összecsúszott. Az építési ágazattal kapcsolatban különösen nagy óvatosságra van szükség, nem szabad, hogy az ott már egyéb is sok problémával terhelt ágazatot további problémával terheljük. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm Pirker eh, úr lesz az első hozzászól, akit meghallgatunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálok Jakolino úrnak, hiszen valóban sikerült neki nagyon eh, precízen, pontosan, pragmatikusan felvázolni a problémákat és eh, jobbító javaslatokat készített el, amelyel a vállalatcsoporton belüli áthelyezések kérdéskörében javulást léphet, érhetnénk el. Három megjegyzésem van. Az első, a kérelem benyújtása. Melyik eh, tagállam dolgozza fel eh, a kérelmet? Ugyanis, hogyha a koncernek több tagállamban tevékenykednek, akkor nem egyértelmű sokszor, hogy hol van a fő székhely. Itt szükséges, rugalmas, szükséges a rugalmasság, ugyanis ha, és hogyha ezt nem egyértelműen írjuk le, akkor adjuk meg a választás szabadságát a kérelem benyújtójának. A második megjegyzésem egy olyan kérdéssel foglalkozik, ahol meg kellene próbálnunk a bürokratikus akadályokat kikapcsolni, megszüntetni. A tizedik cikk hetedik bekezdésére utalok. Itt a bizottságnak az a javaslata, hogy az engedélyjel kapcsolatos feltételek meglétét a vállalatnak kelljen bizonyítania. Szerintem egyszerűbb, hogyha a hatóság kérne egy igazolást arról, hogy eh, nincs semmilyen jogszabálysértés és akkor nem kell a vállalatnak ezt az egész papírhalmazt összekeresni, hanem csak annyit kell, egy igazolást kellene kiadnia, hogy semmilyen jogsértésről nincs szó, ezzel egyszerűbb és gyorsabb lenne az egész eljárás. A harmadik megjegyzésem pedig eh, a megbízás tárgyára vonatkozik, illetve hogy csak a vállalat ügyfeleinek a székhelyére lehessen kiküldeni egy munkavállalót. Hát ez nincs összhangban azzal, hogy a legtöbb vállalat csoport szeretné bővíteni a tevékenységét, itt expanzióra is gondolnunk kell, és ezért lehetővé kell tenni, hogy potenciális üzleti partnerek székhelyeire is kihelyezzenek munkavállalókat. Ezért észszerű lenne ezt a lehetőséget is megadni, tehát oda is lehessen kiküldeni munkavállalókat, ahol esetleg potenciális ügyfelek vannak valahol, vagy ahol egy új vállalati lerakatot kívánnak létesíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm azt, hogy az előadó konszenzusra törekszik, a lehetőleg szélesebb konszenzusra törekszik. Ez nagyon fontos menekült ügyekben, hiszen az Európában elég ellentmondásos ügy, minél több kompromisszumot találunk, annál jobb. A módosítókat vizsgálva azt hiszem jobb definícióra lenne szükség, több módosító tartalmaz erre vonatkozó javaslatot, tehát a különböző kategóriákat jobban kellene tudnunk definiálni. Szerintem a trainit nem, nem hagyhatjuk ki, tehát a felsőfokú végzettséggel rendelkező gyakornokok, nagyon jó, hogyha tovább ismereteket szereznek Európában, ezért amikor más képzési blokkokkal tárgyalunk, akkor ők ugyanaz azonos elbánást kérnek tőlünk, tehát a világ más régiói, ezért nagyon jó, hogyha itt a felsőfokú végzettségű gyakornokokkal kapcsolatban megegyezünk. A három év, az automatikus hosszabbítás szerint szerintem kérdéses. A kék kártya is három évre van korlátozva, és itt is egy három éves korlátozást tartanék szükségesnek. A családtagokat ugyanúgy kellene kezelni, mint magát a kérelmezőt, tehát a kérdéses személynek ugyanakkor kell, meg, meg kell tudnia a saját kérelmére adott válaszát egy időben, hogy a családja vele mehet el. Ami még talán egy ellentmondásos kérdés az az, hogy az érintett személy mennyi ideig dolgoz a cég számára, 6 hónap, 12 hónap, mind a kettő mellett találni érveket. Azt hiszem, a, talán esetleg a kompromisszum a 9 hónap lehetne, ezt még nem tudom pontosan. Mindent meg lehet védeni, a 6 hónapot is, a 12 hónap mellett is lehet jó érveket felhozni. Én csak azt mondanám, logikus az, logikusnak kell lenni, hogy ez a személynek legyen kapcsolata a vállalattal. Máskülönben itt egy, valaki csak felvennének a céghez. Nem, itt egy vállalat csoporton belüli áthelyezésről beszélünk, hogy mennyi időre szóljon ez, mint mondtam, ezt most én nem tudom eldönteni. Még egy dolog, hogyha egy országra megkapta a vállalat az engedélyt, és amennyiben a vállalatnak más tagállamokban is vannak leányvállalatai, akkor szerintem automatikusan erre a többi országra is legyen érvényes az engedély, hiszen Európai Unió vagyunk, ezért eh, itt az Európai Uniós szabály minden országra kell, hogy vonatkozzon. Köszönöm szépen, Ernst asszony. Ez egy nagyon nehéz ügy, nehéz kérdéskör. Itt eh, fogalmakról van szó, nagyon sok a módosító indítvány, és mindenki megpróbálja a legjobb kifejezéseket megtalálni. Hagyj mondjak egy példát. Itt a trainee, vagy a német válasz, a német szövegben van egy ilyen, hogy fachtréni, ami egyszerűen nem létezik, hát nincs ilyen, ez már tényleg sok, hogy ilyen szavakat kreálunk. Azután vannak ellentmondások a különböző javaslatokban. Az irányelvben az szerepel, hogy a trainee kell, hogy igazolja, hogy magas felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az a diplomát kell tudni bemutatnia, hogy legalább három éves felső oktatási intézményben tanult akkor ez már még mindig tréniről beszélünk egy ilyen felsőfokú végzettségű személy esetében. Aztán van egy javaslat, hogy nem e, normál munkatársként alkalmazzák, ez még tulajdonképpen logikus is, e, e, és igazolja azt, hogy egy általános képzettséget nyújtó középfokú intézményt is, oktatási intézményt is elvégzett hát azt hiszem, itt világossá kell tennünk, hogy mi mit akarunk, mi ezt hogyan képzeljük el, és hogyha mi sem látjuk ezt még világosan, hát ettől én csak elhatárolódnék. Ez a vita még teljesen nyitott. De folytatom itt, még hogy mire van szó, hogy beszélünk Führungskraftról és Fachkraftról, menedzserről és, és szakemberről, hát ez ugye a szakember, a Fachkraft azonnak azonban itt rendkívül sok különleges dologgal képesség, képzettséggel kellene rendelkezni a szöveg szerint, ez, ez nagyon nehéz. Harmadik ország, hogyan vonatkozhat ez minden olyan eh, tag, harmadik országú beliekre, eh, akiknek a székhelye az EU-ban van, ez már előző tervezet kapcsán is bonyolult volt azután nehéz, eh, font, nagyon fontosnak tartom azt, hogy az időről, időtartam beszéljünk, én a hat hónapot tartanám jónak. Én is meg vagyok győződve arról, hogy itt meg fogunk egyezni de hogy miért kellene ezt ilyen nagyon magasra tenni, de ez túl hosszú időtartamot tenni, ezt nem tudom. A e, fizetség, szociális kérdések, társadalombiztosítás, e, itt is még e, meg kell születni a megegyezésnek. Köszönöm szépen. Bronx úr, szeretne hozzászólni? Még van időnk, mielőtt visszaadom a szót Jakolino úrnak. Ami a második előadói felszólalást illeti, a tagállamoknak prioritást kell adniuk a saját állampolgáraiknak, és sokszor a helyi munkavállalók nem is vannak tudatában a megüresedett munkahelynek, mire egy harmadik országbeli állampolgár megkapja a munkát. Ez a legális migráció legrosszabb formája, vagyis a vállalaton belüli áthelyezés, hiszen lehetővé teszi a vállalatnak, hogy még a migráns kérése előtt irányítsa a migrációs folyamatokat, ez gyakorlatilag az ember kereskedelemnek egy humánusabb verziója és kifinomultabb verziója, ez is csak bizonyítja a, a nagyvállalatok mohóságát. Köszönöm szépen. Giacolino úr kapja meg a szót az utolsó szójogán előadóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a kollégák eh, véleményét, nagyon érdekesek voltak eh, ezek az elhangzott vélemények. Kétségtelenül ez a eh, dosszié egy nagyon kényes dosszié, és szükség lesz a konkrét, komoly egyensúly biztosításra. A dolgozók számára védelmet kell nyújtani, a családok számára úgy szintén biztosítani kell a védelmet, valamint azt, hogy csatlakozhassanak az adott dolgozóhoz. A gyakornokok számára is fontos rendezni a helyzetet. Egy új helyzetnek kell előállnia, amely a termelékenység növelését segíti. A szankcióknak is szigorúaknak kell lenniük. Az időtartamokról volt szó. Sok kollega is úgy gondolja, hogy az időtartam kérdése is nagyon fontos. Én osztom ezt a véleményt. Nagyon kiváló volt az együttműködés a kollégákkal, természetesen közösen fogjuk kialakítani az álláspontunkat. Még nem igazán tudjuk, hogy melyek lesznek a legjobb megoldások, de mindenképpen fontos például a gyakornokok kérdését is megoldani, és be kell venni e, ezt a kérdést is az irányelvbe. E, fogok találkozni e, rövidesen az árnyékjelentéstevőkkel, megpróbáljuk kialakítani a kompromisszumokat, mert leszeretnénk rövidíteni a módosító indítványok számát, csökkenteni szeretnénk, és pozitív jelzést szeretnénk mindenki felé küldeni. Az összes politikai frakció nyújtott be indítványokat, és szeretnénk majd kialakítani a legjobb megoldásokat. Köszönöm, köszönöm szépen mindenkinek. We have fulfilled this és akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Keep on with the procedure as a shadow rapporteurs. Tovább fogunk lépni, majd árnyék előadói találkozó kerül sorra, és ott a módosítókat részletesebben megtárgyalhatják. Ennyit mára erről a témáról. És most időben vagyunk, úgyhogy a koordinátorok ülését meg is kezdhetjük, úgyhogy kérem, hogy ők maradjanak a teremben. A LIBE bizottság többi tagját arra kérem, hogy majd három órakor, délután három órakor térjenek vissza a terembe.